Um, Kedves kollégák! El kell kezdenünk az ülést, mert már is késésben vagyunk. Nagyra értékelném, hogyha mindenki helyet foglalna. Köszönöm önöknek. A napi rend elfogadása az első feladatunk. Az ülésünket egyébként pedig az interneten közvetítik, és napirendünket a holnapit egy kicsit módosítanunk kell. Rika Mene jelentése 5 órakor kerül majd sorra, pontosabban 5 helyett 3 órakor Rika Menenen jelentését előbbre hozzuk, és ugye többi jelentése kicsit csúszni fog hátrébb. Emlékeztetem a kollégák, kollégákat továbbá, hogy nagyon sok teendőnk van, és minden napi rendi pontot megpróbáltunk tempírozni, de lesznek olyan napirendi pontok, amelyek hosszabbak, és mások, amelyek rövidebbek lesznek. Ezt előre mondom azért, hogyha valaki közben ki akar menni, akkor számoljon azzal, hogy nem tudjuk pontosan tartani ezt a tervezett napirendet, és ne kelljen senkire se várni, akinek meg kell szólalnia, tehát inkább hamarabb jöjjön vissza. A napirendet, ha nem mondja senki, hogy ne fogadjuk el, akkor elfogadjuk. A következő ülések jegyzőkönyveit is elfogadjuk most, az április 26-i és május 8-i ülésénk jegyzőkönyvét. Ezeket a jegyzőkönyveket kiosztottunk, hozzáférhetőek az ülés végéig, ha nincs velük szemben bárkinek megjegyzés, akkor elfogadottnak tekintetjük őket. Az elnök közleményei között két fontos dolgot kell bejelentenem. Az egyik egy kisebb jelentőségű, de mégis fontos dolog. Azok a parlamenti képviselők, akik nincsenek itt, azok is tudják meg, hogy mivel az anyagok nyomtatása nagyon drága és hosszú ideig tart, ezért a mára kinyomtatott anyagokat senki ne dobja el, hanem holnap is hozza magával, vagy hagyja itt, mert hét kötetből áll csak az egyik témánk anyaga is, úgyhogy ezt ne vigye el senki, vagy hozza vissza, de holnap nem kap senki új anyagot. Mr. Roy úr kíván módosítót benyújtani. <laughs> Akik nem olvassák el, azok pedig különösen hozzák vissza. Nem tudok senkit sem arra kötelezni, hogy olvassa el, de arra szeretnék mindenkit kérni, hogy hozza vissza, akár elolvasta, akár nem, a holnapi ülésre, ha esetleg elviszi. A következő bejelenteni valóm a költségvetési eljárással kapcsolatos, a 2013-as költségvetéssel. Sajnos nem mi vagyunk az egyetlen olyan bizottság, amely nehéz helyzetbe került, mert a költségvetési módosítók és a szavazás csúszik majd. Szeptember 6-án lesz a, az első szavazás, és nem lesz annyi időnk, mint más években szokott a módosítók rendes megvitatására. Ezért a következőt javaslom. Ugyanúgy járjunk el, mint ahogy tavaly tettük, vagyis a nyíltság a bizalom jegyében, az előadókkal szembeni nyíltság jegyében és az árnyékokkal árnyékelőadókkal előadókkal és a koordinátorokkal való egyeztetve is végül is kezdjük el a fontos témákról a vitát, akkor is, hogyha még nem tudjuk a lényegi döntéseket, hatalmazzuk föl az elnököt és az előadót, hogy a bizottsági javaslathoz hogy ha a tanács a jelenlegi bizottsági javaslathoz valamit hozzáfűz, akkor az előadó és az elnök automatikusan azt kérje, hogy a bizottsági költségvetés tervezetét követeljük végrehajtani. Hiszen nem fogadhatjuk el azt, hogy megváltoztatják azt, amit gondolunk, anélkül, hogy velünk konzultálnának. Kérem a kollégákat arra is, hogy hatalmazzanak föl minket arra, hogy a technikai segítségnyújtás és előkészítő projektek témájában a frakciókat hatalmazzák fel hasonló eljárásra, és a tanácsi állásponthoz való módosítók megfogalmazására, amennyiben arra csak nagyon kevés idő lenne. A több éves pénzügyi terv témájában és az intézményközi megállapodásra vonatkozóan. Ezek a módosítók, ha egyáltalán szükség lesz rájuk, akkor nyilván ö, megtárgyalásra kerülnek majd a koordinátorokkal és azokkal, akik felelősek a 2013-as évért, de nem biztos, hogy az egész bizottsággal. A most vázolt eljárás miatt azt is kérem továbbá, hogy a júliusi regi ülésen benyújtandó véleménytervezethez a módosítókat szeptemberig fogalmazzák meg a kollégák. Ha ezekkel a eljárásbeli dolgokkal a kollégák egyetértenek, akkor lezárom ezt a napirendi pontot, és rátérek a harmadik egyben első érdemi napirendi pontunkra, az európai alapokra vonatkozó közös rendelkezések témájára. Tájékoztatom a kollégákat, hogy ezt az anyagot lefordították már. A titkárság és az asszisztensek és az előadók szorosan együttműködtek, és majdnem készre megalkották a szavazólistát, úgyhogy nem lesz késedelem, és azt is el tudjuk mondani, hogy az általános rendeletről fogunk most eszmét cserélni, ezt is két napra elosztjuk, most ma másfél órában, 75 percben, holnap pedig további egy órában. A téma kapcsán egyeztetést folytatunk a régiók bizottságának előadójával, Marek Vozsnyák úrral is, aki a régiók bizottságánál ugyanennek a témának az előadója, a közös stratégiai keretnek pontosabban, és neki adnám meg egyből a szót, ha a kollégák megengedik, hogy megismerjük a régiók bizottságának a véleményét. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, e, przede wszystkim chciałbym... Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Először is nagyon köszönöm a meghívást a mai bizottsági ülésükre, hiszen ez egy nagyon fontos együttműködés, és közös vélemény cserét tudunk folytatni a bizottság részéről érkező dokumentumokkal kapcsolatban, és nem akarom eltitkolni azt sem, hogy a régiók bizottsága nagy érdeklődéssel várta ezt a dokumentumot, hiszen nagy reményeket fűzünk ehhez, és azt gondoljuk, hogy ez nagyon precíz és nagyon jó alapot fog nyújtani az önkormányzatok számára, és operatív programok előkészítésében is nagyon hasznos lesz. Éppen ezért nagy érdeklődéssel vettük a készhez a dokumentumot, de azért sajnos, hadd mondjam el egész világosan, kicsit csalódottak voltunk, amikor ezt elolvastuk, itt röviden a bizottságban, ami július 12-én szerettük volna elfogadni ezt a dokumentumot, illetve és ezután az eh, ADR-ben szeretnénk majd szeptemberben elfogadni a plénum előtt. És egyébként szeretnék utalni arra, mint jelentéstevő, hogy az általános rendeletről már nyilatkozott a munkacsoport, és gyakorlatilag május óta foglalkozunk ezzel, és abban a témában, amelyben neki én vagyok a jelentéstevő, ezt leválasztottuk erről a témáról, és nagyon átfogó konzultációkat folytattunk a különböző érintett felekkel a különböző alapítványokkal, regionális és helyi önkormányzatokkal és egyéb más felekkel. Egyébként egy rendkívül ülésre és sor került a régiók bizottságában, ahol a mi szakbizottsági ülésünk keretében még bilaterális üléseket is folytattunk különböző más jelentéstevőkkel és egyéb más társ jelentéstevőkkel, a bizottságból Krél asszony és Nisztelrooy úr például volt érintett, és mindezek a megbeszélések végsősorban segítettek, hogy pozíciót tudjak eh, kialakítani a bizottság által kialakított dokumentummal kapcsolatban, és hadd mondjam el azt, hogy eh, az a politikai célunk ezzel az eszmecserével, hogy a stratégiai keretben valóban hasznos eszközt adjunk a régiók kezébe, és azt gondoljuk, hogy ezáltal az is sikerülni fog, hogy e, különböző partneri megállapodásokat tudjanak kidolgozni a felek, hogy a stratégiai programjaikat jobban végre tudják hajtani. Én egyébként nagyon örülök annak, hogy a régiók valóban a figyelem középpontjába kerültek ezáltal, hiszen a bizottság, és itt a regi van önök a parlament részéről nagyon fontos partnereink, és e, mi már sokat tudunk az új tartalmakról, az új mellékletről, Krél asszony és Nisztelrooy úr ral közösen erről már sokat beszéltünk, és egyébként hasonlóan állunk a dolgokhoz. Az önök szövege közelebb áll hozzánk, főként ami a struktúrára vonatkozó megállapításokat illeti. A, tehát jóval közelebb áll hozzánk ez a, az önök dokumentumának a tartalma, mint a bizottság dokumentumai. A régiók bizottsága részéről azt mondhatom, hogy teljes körülön támogatjuk az önök kijelentéseit, megállapításait, és a tartalmi részt illetően, ami a közös stratégiai keretet e, tárgyalja, és a rendelet megszüntetése és egy delegált jogi aktusba helyezése, ezek mind-mind fontos témák számunkra, és ebben azt hiszem, hogy mindjárt egyetértünk. Azonban azt gondolom, hogy ami az irányvonalak lényegét illeti, Hát ezzel kapcsolatban azért azt szerettük volna, hogy adjanak irányt a kulcs témákban, témakörökben, annak érdekében, hogy a nagyon sokszínű helyi és regionális témakörökben feltételeket lehessen kialakítani, éppen oly módon, mint ahogy tudjuk, hogy az önkormányzatok egész Európában különböző alapokon működnek, hiszen territoriális alapon egészen legkülönbözőbb és specifikus feltételeket is figyelembe tudjuk venni. Ez lenne a kívánatos. Tehát a dokumentumban konkrétabb utalást szerettünk volna a koordinációs mechanizmusra. Ez a koordinációs mechanizmus, ez a programozás szempontjából számunkra kulcsfontosságú kérdés és az alapok mellett még további eszközeink vannak, amelyeket közösen kellene futtatnunk a jövőben is tovább, és közös alapot kell, hogy képezzenek a további fejlődéshez, és természetesen ennek a feltételeit, hogyha ez így lesz, akkor egészen világosan kell leszögeznünk. Egyébként tisztában vagyunk azzal is, hogy ez az eszmecsere a kulcs tevékenységek területén természetesen nem marad problémák nélkül, hiszen e, itt az hangzik el, hogy ne folyjon ez közösen. Ha megnézzük a bizottság munkadokumentumát, és annak különböző iránymutatásait az egyes alapokkal kapcsolatban, akkor megállapítható, hogy nagyon sok olyan dolgot találunk, ami nem nem igazi kohézió irányába vezet, hiányzik belőlük a kohézió, és ez nyugtalanít bennünket, hiszen mi nagyon szeretnénk, hogyha ezek a dolgok egységes megítélés alá kerülnének, és, és hogyha ezek mind egységes kezelésben történnének, hiszen nagyon jó lenne, hogyha ez egy zárt listát alkotnának, amelyek a regionális javaslatok tekintetében egy zárt listának tekintenő lenne. Egyébként, hogy és uraim, mi egyetértünk azzal, amikor elhangzik, hogy a közös stratégiai keret vonatkozásában kulcs szerepünk van az Európa 2020-as stratégia tekintetében, de természetesen nem szabad, hogy akkor más szem előtt téveszünk. Tehát az Európai Unió egyébként a teritoriális, gazdasági és ö, egyéb kohézió irányában nagyon fontos, hogy egységes véleményt képviseljünk kifelé, annak érdekében, hogy ez a dokumentum is vegye figyelembe ezt a célunkat. Egyébként vannak más pontok is, amiket még ki szeretnék emelni ezzel kapcsolatban, hiszen azt gondolom, hogy a közös alapok kidolgozása több tematikus pontot is tartalmaznia kell a megközelítésben, és azt gondolom, hogy egészen világosan kell, hogy lássuk azt, hogy ez milyen jelentős, és ez nem kerül eléggé kihangsúlyozásra a bizottság dokumentumában. Ez a közös megközelítés. A, egyébként más javaslatok a dokumentumban, amelyeket a regi bizottság jelentés tevői is kidolgoztak, tehát a Horizont 2020 és az egyes keresztkapcsolódások témája kapcsán azt gondolom, hogy sikerült a javaslatokban ezt kellően aláhúzni, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos is, hiszen ez, ez vezet csak a sikerre. Az integrált operatív tevékenységek témakör az viszont nem került jól meghatározásra az általános rendeletben. Véleményünk szerint hiányzik az, ami az integrált forrásokat teritoriális szinten illeti, ezt hiányoljuk a munkadokumentumból, és mind más ezzel kapcsolatos kérdéseket is. A lokális és a regionális önkormányzatok egyébként csak két témakörben kerülnek megemlítésre. Az egyik a horizontális megközelítés kapcsán helyesnek tartjuk azt, hogy ahogy kidolgozásra került a dokumentumban, azonban a több szintű kormányzás governance azt viszont nem tartjuk kielégítően megfogalmazva. Azt gondoljuk, hogy ezen még dolgozni kell, tehát ez a több, szív, több szintű governance, ez még jobban figyelembe kellene venni, erőteljesebben ki kellene dolgozni. Egyébként nagy örömmel vettük tudomásról, hogy a demográfiai fejlődésre és megjegyzéseket találtunk a dokumentumban az Európai Parlament megjegyzéseit jobban figyelembe vették, és szeretném jelezni, hogy ezt az álláspontot mi is támogatni tudjuk. Akkor még további elemek, amelyek a bizottság javaslatában szerepelnek. Ezek nem a kondicionalitásra vonatkoznak az egyes régiók, például hegyi régiók, sziget régiók és jobban lakott, sűrűbben, kevésbé sűrűbben lakott régiók kondicionalitása tekintetében, hanem itt inkább arról van szó, hogy ezek a fontos régiók saját tematikai egyediségével kell, hogy bekerüljenek ezekbe a pontokba, és azt gondolom, hogy ezt azért világosabban kellene még tudni kidolgozni. Igen, hölgyeim és ennyit szerettem volna elmondani a, még talán annyit, hogy az együttműködés prioritásai, a határon átnyúló együttműködés a kohéziós alap keretében, egyrészt, másrészt a regionális alapok keretében, hát igen, itt talán egy kicsit hiányos a megközelítésben a határon átnyúló együttműködés, a teritoriális együttműködés a szociális alap keretében, a regionális finanszírozás területén nagyon fontosnak tartjuk a teritoriálitás kérdésének a kiemelését. Ez nem került eléggé nyomatékosan kiemelésre, és azt gondoljuk, hogy a határon átnyúló intézkedésekre történő utalás még erőteljesebben kellene a bizottság anyagában kidolgozni. Igen, hölgyeim és uraim, azt gondolom, hogy a jelenlegi konzultációk elvezettek bennünket egy eléggé kritikus véleményalkotás az a dokumentummal kapcsolatban, de azért optimistáknak mondhatjuk magunkat, hiszen azt gondoljuk, hogy a társjelentéstevőkkel nagy mértékben egyetértünk itt a régi bizottság származó jelentéstevők véleményével, és ez tesz bennünket optimistává. Szeretném azt is kiemelni, hogy azok az elemek, amelyek az én jelentésemben is szerepelnek, és amelyek már a szavazás előtt rendelkezésükre áll majd. Remélem, hogy egyetértésükre találnak. Néhány témát talán már itt is megvitattunk, megvitattak, és azért ez is gyakorlatilag magyarázza azt, hogy miért is tekinthetünk optimizmusra az együttműködésünkre. Egyébként nagyon köszönöm elnök asszony, hogy szóhoz juthatunk ebben a fontos témában. Akkor most azt javaslom, hogy nyissuk meg az általános rendeletről a vitát és a régiók bizottságának a véleményét is vegyük figyelembe, aki megszólal, akkor a szövegről, a módosítókról és a régiók bizottságának a véleményéről is beszélhet, vagy ezekre hivatkozhat. És akkor Konstance ma gyorsabb volt, mint Lambert kolléga, úgyhogy Konstance kap meg először a szót. Köszönöm, Danuta. Úgy gondolom, hogy először is úgy illik, hogy Lambert és én is megköszönjük valamennyi kollégának az aktív részvételt a munkában, és hát persze ez még nem is zárult le. Az általános rendelet vizsgálata során nagyon sokat segítettek, és az eredmények, amelyeket most leírtunk, illetve a 200 módosító amely megszületett, az is mutatja, hogy mennyire komplex és nagy ez a téma. Meggyőződésem, hogy az utóbbi időszakban nagyon intenzíven dolgoztunk, és első átnézésre a módosítók egy olyan képet mutatnak, amely alapján azt mondhatjuk, hogy sok módosító ugyanabba az irányba hat, a regionális és a helyi önkormányzatok szerepét szeretnék növelni, a rugalmasságra irányulnak, a tematikus koncentrációra, a tartalékok képzésére, a fogyatékkal élők jogaira való odafigyelésre, a strukturális alapokhoz való hozzáférésre, a különböző ellenőrzési mechanizmusokra. Ezek mind-mind olyan gondolatok, amelyeket mi is nagyon intenzíven megtárgyaltunk, és láthatóan a módosítók is támogatják azt, amit a többségi véleményünk mutatott. Úgyhogy a július 11-i szavazáson erőteljes, egységes fellépést tudunk majd produkálni, jó a tárgyalási mandátumunk a tanácssal szemben. A módosítók ugyanakkor maguk is egy nagyon intenzív fél éves munka eredményei, és láttam, hogy milyen nagy lelkesedéssel, odaszánással beszélnek a kollégák a kohéziós politika jövőjéről, ez egyfelől nagyon komoly feladat volt mindannyiunknak, hogy ezt a sok-sok témát egy kalap alá hozzuk, ugyanakkor megérte, mert nagyon ö, jó irányba hattak a módosítók. Júliusban, hogyha majd szavazunk, akkor úgy tűnik, hogy egyértelmű politikai üzenetet fogunk kisugározni a világba, mert azt mondjuk, hogy ezt az első intézkedés csomagot, amelyet a bizottság 2014-től kezdődően kialakított, komolyan vesszük, és mivel van most már mandátumunk arra, hogy ezekről tárgyaljunk a több intézménnyel, a polgárok képviseletében, el fogjuk mondani azt a nehéz témák kapcsán is, amit gondolunk. Ez jó ö, politikai üzenet lesz egy olyan időszakban, amikor ö, gazdasági válság van mindenhol, mert a válságra azt mondhatjuk, hogy a kohéziós alapot a mi segítségünkkel az EU egyfajta befektetési segédnyújtásá alakítja át a válságból való kilábalás egyik eszközévé, amely szolidáris, európai és a fellendülést szolgálja. Remélem, hogy július 11-én majd a szavazás napján büszkén elmondhatjuk, hogy jó munkát végeztünk. Tudjuk ugyanakkor azt is, hogy nem csak nekünk van még házi feladatunk a kohéziós politika javítása tekintetében, hanem a költségvetési rendelet ben is tisztázni kéne a kohéziós politika szerepét, és az még nem történt meg. Tudjuk továbbá, hogy a középtávú pénzügyi tervezés sem zárult még le, és nagyon sok minden függ attól, hogy ebben a témában mit mondunk, mit döntünk. Ö, lehet álmodni kohéziós politikai célokról, de amíg nem tudjuk, hogy ehhez mennyi pénz lesz, addig ez csak álom. Ugyanakkor azt látom, hogy mivel nagyon sok módosító irányul arra, hogy a költségvetési rendeletet is megváltoztassa a bizottság, ez jó irányba hat, ugyanakkor egyes módosítókat nem tudtunk a tárgyalások tükrében a költségvetési rendeletről szóló tárgyalások miatt figyelembe venni. Nem szép talán, de sajnos az a helyzet, hogy nem tudtunk számokkal előállni a jelentésben, konkrét összegekkel, és a legtöbb módosító is tartózkodik attól, hogy konkrét számokat követeljem. Végül is e tekintetben is ugyanazt mondjuk, Kell tehát erről még tárgyalni, de tárgyalni, de úgy látszik, hogy mindenki tudja, belátja, hogy a tanácssal folytatandó tárgyalásokon dűdik majd, dől el majd minden a középtávú tervezés, pénzügyi tervezés tekintetében. Lambert és én megpróbáltunk logikus kompromisszumokat kidolgozni, Gyakorlatilag valamennyi cikkéhez és preambulum bekezdéséhez a szövegnek kidolgoztunk egy-egy kompromisszumot, ugyanakkor azt fogjuk javasolni, hogy a kompromisszumos javaslatokat is tekintsük egy csomagnak. Tehát ami például a 14-es cikkre vonatkozó kompromisszumos módosító, az mind egybe kerüljön bele egyfajta csomagként kezeljük az összes rá vonatkozó módosítót, mert nagyon bonyolult lenne a különböző módosítók, benyújtói, frakciók és szakmai szempontok között, ha minden egyes pontról mm, a módosítók sokféleségét befogadnánk. Tehát ha lehet, akkor kérem a kollégákat, hogy a kompromisszumokat szavazzák meg elsősorban. Biztos ö, lesz olyan cikk, amely, mivel ugye 270 módosító vonatkozik a szövegre, ahol vissza kell venni az ambícióinkból, de azt is gondolom, hogy sikerülni fog kompromisszumot kialakítani minden pont kapcsán. Van néhány módosító javaslatunk, néhány kényes témához is. Például a Connecting Europe facilitás tekintetében még sok vitának kéne lezajlania ahhoz, hogy a szegényeknek juttatandó élelmiszer segély felső margója az úgynevezett capping kérdése tisztázódjon. Ez ugyanis nem csak a mi bizottságunk kompetenciája, hanem több más bizottság is, és az lefolytatott első tárgyalások jó eredményére kecsegtetnek. Jövő héten folytatjuk az árnyék előadókkal való egyeztetést, a Strasburgi héten is leülünk velük, és persze a munkacsoportokban, a frakciók munkacsoportjaiban is megtárgyaljuk majd a kompromisszumos módosítókat. Szerintem ebből azt fog kijönni, hogy a Strasburgi hét előtti péntekére minden írásban is meg lesz, tehát most van még egy hetünk az utolsó vizsgálatra, hogy van-e az egyes módosítókkal nagyobb baj. Ha nincs, akkor ezeket fogjuk véglegesíteni. Ugyanakkor emlékeztetem a kollégákat arra, hogy a tanácssal folytatandó és a bizottsággal folytatandó tárgyalás csak akkor lehet sikeres, hogyha konkrét, okos, úgymond smart megközelítésben adjuk elő a kohéziós politika általunk elképzelt reformját, hogy a jobb kiadáshatékonyság és a kohézió hívei is úgy érezzék, hogy meghallgatták őket. Nem szabad felhigítani a saját álláspontunkat azelőtt, mielőtt a tanácsra leülnénk tárgyalni, tehát a regionális érzékenységeinket hagyjuk későbbre, ugyanis nincs értelme a regionális érzékenységek felhozásának addig, amíg a tanácssal alapvető kérdésekben nem egyeztünk meg. A parlament sok sarkalatos kérdésben más gondol, mint a tanács, és nem szabad, hogy sorainkat lazítsuk belső mm, széthúzással. Tehát először, első körben a saját közös véleményünket nagy többséggel fogadjuk el, először a bizottságban, aztán más fórumon is, hogy a tanácssal szemben erős, biztos véleményt tudjunk képviselni. Egyébként a bizottság is számít ilyen érdelemben sikeres tárgyalásokkal tudjuk elérni azt, pontosabban akkor lesznek sikeresek a tárgyalások, hogyha így járunk el. Jutta, és mondta, hogy folyamatosan tájékoztatni fogjuk a kollégákat, sőt esetleg maguk, magunk között is előszavazunk, hogyha a mandátumunk tekintetében valakinek kételje van. De előre is örülök a kompromisszumok Nak, mert szerintem a legtöbb témában meg fogunk tudni egyezni. Legalábbis most úgy néz ki a kép, hogy nagy többséggel meg fogunk tudni egyezni. Két ezer módosítóról kell itt egyezkedni, nem is lehet másképp, csak kompromisszumokkal lépni. Thank you, Constanze, very much. I don't know, Lambert, if you have any... Köszönöm, nem tudom, hogy van-e ehhez hozzátenni valója. Köszönöm. Kicsit tanástalan vagyok, mert lehet, hogy Konstantin azt gondolja, hogy ez úgy van, mint az európai foci bajnokságon, de a holla, hollandok még mindig ott vannak, önök viszont a következő játékon is részt vesznek, de túl messzire ne menjenek. A az álláspontját megértem, de kiemelném, hogy amennyit csak lehet, vállalunk a vitából, és a régiók bizottsága is ott van a CPR-ben. Ez azt jelenti, hogy az első javaslatunkat sikerül majd elfogadtatni de tudjuk, hogy mi a helyzet a tanácsban. Csodálatos dolog azt látni, hogy az a benyomás, hogy volt előrehaladás, de a Dán elnökség alatt legalább a tanács oldaláról ezt hallottuk, az az érzésünk, hogy készen állnak arra, hogy velünk tárgyaljanak, és ez csodálatos dolog, mert mi már néhány hete készen állunk és ami még érdekesebb, most a társ jogalkotás eljárása van érvényben. És ahogy ezt mondjuk, ez a rendszertelenség nem fog fenntartható, hossz, hosszú ideig tartó eredményeket hozni. A, az elmúlt ülésen elmondtuk, hogy itt a legfontosabb befektetési politikáról van szó, amely a kohéziót, gazdasági, szociális területi kohéziót teszi majd létre, teszi lehetővé, de a növekedést és a munkahelyeket is 2020 Európája távlatában. A kérdés az, hogy a mi tempónk alapján hogyan is haladunk. A kompromisszumot felhasználtuk az első mandátum során, és az Európai Szociális Alappal kapcsolatosan júliusban lesz szavazás. Így a család összeállt, a kohézióval kapcsolatos alapok ott vannak, együtt vannak, és most már tárgyalhatunk. De az a jelzés érkezik néhány más szakbizottsági kollégától, hogy jó, lássuk világosan, hogy mennyi pénzt kapunk, aztán majd meg lesz a rendelet. De mi éppen fordítva indultunk el, legyen meg a lényeg, és ehhez ragaszkodunk a vita végéig. A legfontosabb gondolatainkat illetően nem akarunk kompromisszumot kötni. A munka dokumentumban és az előző vitákban egy bizonyos vonalat követtük, és ezt tartani akarjuk. Azért, hogy a következő időszakra készen álljunk a tárgyalásokra. Sőt, a következő héten, amikor a tanács összeül, az európai csúcs, ott vannak a tárgyalási boxok, dobozok, és ahogy a biztos mondta a múlt ülésen, ő azt mondta, hogy nem fog alkut kötni a tanácssal, megvan a saját üteme, de semmit nem, semmi nem dőlt még el, és a ciprusi elnökség alapján az az érzése, hogy jól leülhetünk, tárgyalhatunk, két hetente a parlamenti delegációval, bár ez szerintem túl sok. A lényeg az, hogy ősz közepe felé akarják véglegesíteni mindezt. Szerintünk ez lehetséges. A válság ellenére ez lehetséges, mindenki a nagy beruházási tervekről beszél, hát most éppen erről van szó, és most már le kell zárnunk a vitát, hát ezt megértik az állampolgárok, és így tudunk hatást gyakorolni a vitára. Vannak, akik többet akarnak, én az ITRE bizottság tagja is vagyok, ott van a Horizon 2020, az Euró- Európai Innovációs és Technológiai Intézet, és ők nagyon elkötelezték magukat a kohéziós politika mellett, lehet, hogy a mi pénzünk mellett, ezt nem tudom, de több szinergiát szeretnének, és azt szeretnék, hogyha a tudás gazdasága áramoljon a szociális alapból is, és a másik alapból. Hogyha az új költségvetés ezen részéről beszélünk, akkor együtt is haladhatunk, és ez a többéves pénzügyi tervet is befolyásolja, hiszen mi most már fel vagyunk készülve. Hát talán nem kellett volna beszélnem, mert túl sokat nem tettem hozzá ahhoz, amit ön mondott, elnézést. It's not a consolation, but it was extremely... Ez nem vigasz, de rendkívül fontos volt, amit ő mondott, és ahogy ön elmondta, ez európai befektetési terv, ezt a zászlónkra tűzhetnénk, hiszen ez egy európai befektetési terv, az árnyékjelentés tevők jönnek. Ivász eh, kollega, nekem rövidebben kell szólnom, de provokatívabb leszek, mint az előadók. Nehéz dolog a kompromisszumot megkötni. Elolvastam mindent, és az előadónk javaslata forradalmi. Ha megnézzük a bizottság első javaslatát, szabaduljunk meg a teljesítményektől, és ex ante ellenőrzés legyen csak a kohéziós politikával kapcsolatosan. Az az érzésem, hogy mi egészen másak vagyunk, és az első dolog az az, hogy hogyan lehet szinergiát teremteni a nemzet és az európai érdekek között. Ha gondosan megnézzük, akkor követhetjük a nemzeti érdekeket, a különböző régió küldöttei hallgatva. De mi jut nekem erről az eszembe? Közös álláspontra van szükség, kisebbség, többség, szavazás, de vannak nagyon forradalmi javaslatok. Az első csapat, csoport három régiótól akar megszabadulni, és igen komoly javaslatok vannak arra, hogy az átmeneti régióktól megszabaduljanak. Még a Költségvetési Bizottságban is vannak új gondolatok, és forradalmi dolog lenne, hogyha ez szakadást okozna közöttünk. És azt gondolom, hogy az új alapokkal kapcsolatos megállapítások szintén nagyon forradalmiak, hiszen a makrorégió az egy teljesen új alap lenne, és a dolgokat teljesen megváltoztatná. Tehát azt gondolom, hogy jelen pillanatban a makro gazdasági régiók alapjait teremtjük meg. De igazából itt nem mondtunk semmit arról, hogy külön finanszírozásra kerülne sor a bizottság, talán ezt meg tudná szervezni, de ez már a rendelkezésre bocsátott pénz lenne, nem pedig pótlólagos források. És ebben az esetben Egyébként egészen más javaslatokat is kaptunk, tehát hogyha ugyanis a forrásokat megosztanánk valóban, hát ez nagyon forradalmi lenne. És a European Connecting Facility ügyében pedig szintén lennének kérdéseim, hiszen benyújtottam egy javaslatot, ami ugyan nem felel meg a frakció véleményének, de ez arról szól, hogy el kellene fordulni a kohéziós alapoktól, és nem szabadna megengedni azt, hogy csak úgy 10 millió csak úgy elsüllyedjen, hiszen nem, lenne, nem lesznek ezek a pénzek hozzárendelve projektekhez, és emiatt nem tudjuk, hogy melyik projekthez kellene, hogy kerüljenek ezek a pénzek. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon észszerű javaslat, ezt gondoltam, de én azt gondolom, hogy ez a facilitás, ez egy eléggé forradalmi dolog lenne, hiszen igazából a pénz az megérkezne oda, hova kell. Az országokon belül nagyon jó projektek voltak, viszont országok közötti projektek kevésbé voltak jók. Az egyetlen dolog, amire hagyatkozhatunk, és itt Bastináró úr javaslatával értek egyet, ő világosan elmondta, 10 milliárd dot kellene a kohéziós országokra folytatni. De mi történik akkor a Lengyelországból, a Lengyelországból Németországba tartó híddal? De mi lesz közben a Lengyelországból Litvániába épülő híddal? hiszen itt nem mindegyik ország kohéziós. Litvániát Svédországgal vezetékeken keresztül akarják összekötni. Önök ezt jobban tudják, mint én, de sok javaslat született arra is, hogy ettől szabaduljunk meg. Szerintem kompromisszumot kell találni. Vannak dolgok, amelyeket nem is értek a nagy régiókkal rendelkező országok. Szerintem kell, hogy legyen egy vörös vonal. Sok javaslatot követünk, és akkor ez úgy néz ki, mintha a bizottságnak a legkisebb önkormányzatokkal kellene tárgyalnia. Ebben én nem hiszek. Vannak forradalmi javaslatok, vannak helyi akciócsoportok, nem pedig a választott önkormányzatok, és azt is tudom, hogy a zöld kollégák igen forradalmiak etéren, de én azt nem hiszem, hogy a bizottság ezekkel az akciócsoportokkal tárgyalni fog. Ma még ez a szintű demokrácia nem létezik. És még egy dolgot hozzátennék. Ez a pénzre vonatkozik elmentem a Költségvetési Bizottságba, ma megszavaztuk a véleményüket mindenről, a rendeletről, a regionális, kohéziós, területi, együttműködési alapról, és ami jó, hogy itt csak körülbelül projektenként 20 javaslat van, nem ezer, ezer nem több száz. Ezek nem túl forradalmiak, de egy dolog komoly, Szerintem ezt a Költségvetési Bizottság támogatni fogja. Ez kérdés a tanácshoz vagy a bizottsághoz. A kohéziós pénz 5,1%-kal kevesebb. És az a szándék, hogy ha még 5%-kal több lenne annál, amit a SUR bizottságban megszavaztunk, akkor sem lenne elég pénz a csodálatos projektekre. A kérdés az, hogy ha kevesebb lesz a pénz, akkor hol lesz csökkentés? Mert a pénz általában kevesebb. Ott van az összekapcsolódási eszköz is, egyebek. Én hiszek abban, hogy ezek a komoly eh, előadók elérik, hogy a kompromisszumokat elfogadják. Vannak kohéziós országok, fejlett, kevésbé fejlett eh, régiók, tranzitrégiók, a keleti államok. Jó eredmény nem lesz. Az új rendelet lehet, hogy rosszabb lesz, mint a mostani. Remélem, hogy sikerül ezeket a problémákat megoldani. Elnök, köszönöm. Szeretném, hogyha a következő hozzászólók minél rövidebben beszélnének, mert csak fél óránk van. Elizabeth Sete nincs itt, Olgyi a következő árnyékjelentést tevő. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, köszönöm elnök asszony, rövid leszek. Teljesen tudatában vagyok annak, hogy itt egy nehéz probléma előtt állunk, és ezért is az első kompromisszumos javaslatra hagyatkozom, illetve az első olyan okra, amelyeket majd itt még meg fogunk beszélni. Tehát én nagyon megbízom a jelentéstevőkben, és abban is, hogy a jelentésekről eszmét cserélnek velünk, és egyébként amit mindenképpen el kellene érnünk, az az lenne, hogy mi, mint bizottság és parlament egy hanggal szólaljunk meg kifelé, mert csak akkor fognak bennünket meghallgatni, és csak akkor fogunk tudni elérni valamit a bizottsággal szemben. És én abból indulok ki, hogy az azonnali együttműködést kell megvalósítani. Nem szabad hagyni, hogy apróságok eltántorítsanak bennünket ettől a munkától. Tehát ugyanúgy, mint ahogy mindig, egyszerűen kompromisszumokat kell találnunk, és sikerülni kell egy hangon beszélni, akkor biztos vagyok benne, hogy a bizottság vissza fog lépni, de egyébként nagyon szívesen együtt fogok működni önökkel a kompromisszumos javaslatokon. Én a másik. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm a két előadó igen jelentős munkáját. Ez a rendelet az egyik legfontosabb rendelet a mandátumunk ideje alatt. Általánosságban örülünk annak, hogy konszenzus alakul ki néhány kérdéssel kapcsolatosan, és ezeket mi alapvetőnek tekintjük. Most szeretnénk megismerni a kompromisszumokat ma délután. Nagyon nehéz eh, itt a 2000 módosító indítványról megnyilatkozni általános jellegű megjegyzéseket tennék a számomra prioritást élvező kérdésekről. Két eh, elem nyom majd a ladban a tárgyalásokon, és ezek nagy hatása vannak az EU politikájára, például a közkiadások csökkentése és az államok költségvetési szuverenitásának veszélyeztetése, amit mi visszautasítunk. Ez központi kérdés a frakciónk számára, és a makrokondicionalitást illetően szinte konszenzus van, ami bizottságunkban a makrokondicionalitás szintén gondot okoz, mint már figyelembe véve, hogy milyen felelősségei vannak a régióknak, főleg azok a felelősségi körök, amelyek tulajdonképpen nem is az övék. Felvetném az ex ante feltételek probléma körét. Itt méreható munkát kell végezni az, azért, hogy a mellékletekben záradékról záradékra felülvizsgáljuk az, hogy mit is szabott meg az Európai Bizottság, és ez nem túlzó-e. Néhány szót szólnék az új régió kategóriákról, az átmeneti régiókról. Mi a frakciónkon belül azt támogatjuk, hogy Tartsuk fenn ezt az új kategóriát, és mi a szembe szállunk azokkal a javaslatokkal, módosításokkal, amelyek ezeket fel akarják számolni. Ami a régiókra vonatkozó javaslatokat illeti, ezek valósak, de az egyes célhoz tartozó régiók esetében 2007-2013-ban bizonyos összegeket vettek igénybe, és szeretném felhívni, felhívni a figyelmet a perem régiókra, a legkülsőbb régiókra. Nagyon sokszor volt már ezekről szó a mi szakbizottságunkban, a perem régiókról, valamint Ausztriáról és Svédországról is, mi készítettünk egy módosítást, ezt fenntartjuk, és reméljük, hogy a nekik ítélt összeget nem fogják csökkenteni. És ezt mi az összes legkülső vagy peremrégióra érvényesnek tartjuk. A mi álláspontunk meglehetősen határozott és erőteljes. Befejezésképpen szeretném elmondani, hogy üdvözlöm ez az említett fenntartás mellett Üdvözlöm azt, hogy a legfontosabb kérdésekkel kapcsolatosan konszenzus kialakítása van folyamatban. Köszönöm, Andrej Kovacsev. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy megadta a lehetőséget, hogy részt vegyek ebben a vitában. Megköszönöm az előadó társaknak a, jelen, a véleménytervezethez adott gondolataikért. A jogalkotási csomagban ez nagyon fontos volt. Miért javaslok néhány módosítót? Egy-két módosítón vonatkozik a tematikus koncentrációja. Úgy gondolom, hogy a következő programozási időszaknak célorientáltabbnak, felhasználóbarátabbnak és költséghatékonyabbnak kell lennie. Rugalmasságra van szükség a programozás és a végrehajtás fázisában egyaránt. A rugalmasság lehetővé teszi, hogy a tematikai koncentráció jobban érvényesüljön a régióban, és jobban elérjék a pénzek a célzottakat és a célokat. Jó barátaimnak, kollégáimnak pedig mondom, hogy néha nagyon hasznos egy kis forradalom. Én teljes merszélességben támogatom ezt a törlési javaslatot. Úgy érzem, hogy a bizottsági javaslat itt eltér a saját fő elvétől, hogy munkahelyeket kell teremteni. Ez nagyon megkérdőjelezhető ez a javaslat. Remélem, hogy a bizottságunk támogatja majd ezt a véleményt, és a tanácsal szemben is megvéd minket. Ami a hozzáadott értékadót illeti, a társeladókkal együtt megegyeztünk abban, hogy a közös stratégiai kereten belül a a feltételrendszert egy kicsit, tehát kivesszük ebből a részből a nemzeti áfaszabályok miatt. Az európai teritoriális együttműködés társfinanszírozási rátája 75-ről 85-ra emelkedne, és ez így a helyi szereplőknek javítaná az abszorciós kapacitását. Egy gondolatot az előttem szólók is kiemeltek, a programozási fázisban a, az érintettek intenzívebb bevonása jót tenne a dolognak, és néhány módosítom erre vonatkozik, bár maga a bizottsági javaslat is tartalmaz erre vonatkozó passzusokat. Köszönöm, hogy meghallgattak, és én is nyitott vagyok a kompromisszumokra. Köszönjük mi is. Kedves kollégák, már ezt a vitát le kell, hogy zárjam. Még sokan jelentkeztek szóra. Uh, so... Hét nevet is felolvastam. Még Smolkova asszonyt bevesszük. Felszólalónként három percet tudok adni, maximum. Vagy két percet. De akkor, tehát akkor több ember szólalhat meg, ha két percet adok, de holnap is fogunk erről még beszélni egy órányit tehát erre is legyenek tekintettel. Akkor Smolkov asszonyra zárom a listát, és akkor még az említettek megszólalhatnak. Nem, Smolkov asszony mégsem tudom felvenni, mert az árnyék előadónak is meg kell szólalnia, tehát még öten fognak most szólni. Első között Schröter asszony. És holnap pedig folytatjuk további 60 percben ugyanezt a vitát. Elizabeth, tiéd a szó. Jaj, de jó. Köszönöm. Zajlanak a tárgyalások. Sokat utazgatom emiatt. Éppen most is voltam egyen. Jó, hogy meg akarunk egyezni, de lenne néhány megjegyzésem. Meggyőződésem, hogy az a gondolat, hogy a stratégiai keret témáját jelenlegi formájában nem fogadhatjuk el. Elfogadom az előadó ebben az irányban kifejtett munkáját, de ezzel együtt azt kell, hogy mondjam, hogy nem sikerült, nem vezetett eredményre az erőfeszítés. Tehát én sajnálom őt, hogy sok időt töltött ezzel, de azt is belátom, hogy ő nyitott volt egy bizonyos határig, de nem tudott meggyőzni engem sem arról, hogy ezt nem akarja megváltoztatni. Ha jogot alkotunk, akkor minden szónak jelentősége van, és minden szó döntő lehet abban, hogy a strukturális pénzek hova folynak. Tehát ha ilyen jelentőséggel bírnak hirtelen szavak, akkor nem szabad a tagállamokat korlátoznunk rossz megfogalmazásokkal. Tehát ez rossz imidzshez vezetne a parlamentről kialakított képet rombolná, ha ezt így elfogadnánk, és ráadásul tovább bonyolítaná az amúgy is bonyolult helyzetet. Én is megpróbáltam lejátszani magamban, hogy a tagállamok számára a mi javaslatunkat, ha meg kéne valósítani, mindegy, most az én módosítommal vagy anélkül, az operatív programok során. Megpróbáltam tehát az ők szemükkel nézni ezt, és én önkormányzatként nem kérnék belőle. Ha nekem kéne ezt így végrehajtani, akkor nem kérnék belőle. Tehát a közös stratégiai keretet ebben a formájában nem, nem lehet még lejjebb vinni. Szerintem csak egy iránymutatást kell adni, egy valóban egy keretet, és több szabadságot a helyi szereplőknek arra, hogy értelmezzék azt, hogy számukra milyen szükségleteket fedezve kéne programozniuk. Nem lehet minden egyes részletet rendeleti szinten szabályozni. És szinte biztos vagyok abban, hogy lehet, hogy valahol működne, de a többségében a helyeknek nem működne a dolog, ráadásul így is sokféleképpen értelmeznék ugyanazokat a szabályokat. Tehát tulajdonképpen mindegy, hogy most az én módosítom átmegye vagy sem, de fő bajom azzal van, hogy túl szigorú, túl részletező a szöveg egésze, és kérem, kérem, könyörgök az előadót, hogy, hogy nézze az önkormányzatok szemével is ezt a szöveget, mert a jelenlegi feltételek mellett jó lehet, hogy itt ö, a zászlót lengetni, hogy a demokratikus jogokat megmentettük, de ez nem elég. Gyakorlatiasnak is kell lenni, ki kell egyensúlyozni a demokratikus jogok mellett való kiállást, az értelemmel, a józan paraszti észre, hogy végrehajtható, érthető legyen az, amit mondunk. Thank you very much, Madame Manescu. Köszönöm, Manescu asszony. Köszönöm, elnök asszony, megpróbálom betartani a számomra adott időt. Gratulálok az előadóknak ehhez a hatalmas munkához, és nagyon nehéz dolog elolvasni az összes leadott módosítást. A legjobb kompromisszumokat kell kiválasztani, próbáltuk adaptálni ezeket, és társ előadóként kihasználtuk a tárgyalási kapacitásunkat is. Néhány aspektust kiemelnék. Szerintem ezeknek a pontoknak benne kell lenniük a végleges verzióban. Ha a növekedést és az innovációt próbáljuk kiaknázni a KKV-k esetében, hiszen ettől függ az európai prosperitás a jövőben, akkor az általános specifikus rendelet projekteknek lehetővé kell tenniük azt, hogy a kohéziós politikában jobban bekapcsolódjanak a KKV-k. Éppen ezért fontos, hogy az egyes cikknél utaljunk a Small Business Act for Europe kezdeményezésre. Így figyelembe tudjuk venni a KKV-k sokféleségét, és megteremthetjük a szükséges feltételeket ahhoz, hogy megkönnyítsük hozzáférésüket a finanszírozáshoz. Van egy másik számomra rendkívül fontos pont, mégpedig a technikai segítség, 51-es cikk, ezt a bizottság kezdeményezte. Az eljárások komplikáltak, nincsen elég információ, gond a helyi és regionális partnerek bevonása, és ezen okoknál fogva a KKV-k nem igazán hajlanak arra, hogy az európai folyamatokban részt vegyenek. A mi szakbizottságunk erről már sokat vitatkozott. Megnéztük a bizottság elemzését, értékelését, a számvevőszék jelentését, és hogyha következetesek akarunk lenni azzal, amit az elmúlt két évben mondtunk, szerintem az 51-es cikkbe bele kell venni azt, hogy a partnereket, az 5-ös cikkben említett partnereket tájékoztassuk, valamint a projektek vezetőjét is, felelőseit is tájékoztatni kell. A cél az, hogy elkerüljük a hibákat, és azt is, hogy ne gördítsünk akadályokat a projekt gazdák elé. Ezt az egész programozási időszakban figyelembe kell venni. Ott van aztán a 29-es cég, a helyi fejlesztés. És annak a cikknek a hármas bekezdésébe bele kellene venni azt is, még egyszer mondom, ötös cikk. Az ötös cikkben partnerek szerepelnek. És a szociális partnerek szintén tagjai kell, hogy legyenek a kiválasztási szelekciós bizottságnak. A partnerség ezen elve rendkívül fontos. Erről sokat beszéltünk. Szerintem konszenzus alakult már ki ezzel kapcsolatban. Világosan meg kellene említeni, hogy mely partnerek hasznosíthatnák a technikai segítséget. El kellene mondanunk, hogy a tagállamoknak szisztematikusan be kellene vonniuk a regionális helyi hatóságokat és a privát partnereket is a beruházási projektek meghatározásába és a partnerek kiválasztásába. Sok módosítás érkezett e témában nem csak az ALDE, hanem más frakciók részéről is. Éppen ezért remélem, hogy ezeket a módosításokat megőrzik, és a kompromisszumokba beleveszik, azért, hogy következetesek legyünk a régebbi vitákkal és a már megkötött megállapodásokkal. Köszönöm, Márkusz Pipper. Köszönöm szépen. Igen, itt a legnagyobb költségvetési területről beszélünk, ami csak szerepel az európai büdzsénkben. És egy teljesen nyugodt, tárgyilagos és érzelemmentes eszmecserét folytatunk, amit én egyébként nem tudok megérteni. Én nagyon szívesen mennék úgy haza, hogy otthon el tudjam mondani, hogy mi mi az, ami mellett vagyok. Az európai választásokon azt fogják tudni. megkérdezni, hogy ti konzervatívok mit hajtottatok végre egyáltalán Európában. És én azt gondolom, hogy egyébként a szocialistáknak és a zöldeknek is otthon fel fogják tenni majd ezt a kérdést és ezért én ezt a kompromisszumot és nyugalmat, amit itt látok, ez egy kicsit megijeszt engem. Tehát nem tudom elképzelni azt, hogy a keresztény demokrata megközelítése a növekedésnek ugyanaz lenne, mint a szocialista megközelítése a növekedés támogatásának. Tehát ez az eszmecser, ez engem irritál emiatt, és nem is gondolom azt, hogy a tanácssal szemben hogyha mi itt mindent konszenzusban csinálunk, illetve Krél asszonya, hogy fogalmazott, hogy amennyit csak lehet csomagokban szavazzunk meg. Én nem hiszem, hogy a tanács eszembe ezzel a dologgal előre fogunk jutni. Éppen ezért én a módosító indítványaimmal próbálok majd egy kis életet vinni ebbe az egész ügybe, és próbálkozni fogok alapvetően vitákat provokálni, és igazából lesznek szövetségeseim, akik ezt a stratégiát velem együtt követni fogják. Szeretnék néhány pontot kiemelni. Az egyik az a téma, amit én szívesen, illetve mi ugye szeretnénk a strukturális alapokat jobban a transnacionális hálózatokkal és a Connecting Europe facilitással összekapcsolni, annak érdekében, hogy európai többletértéket kapjunk nagyobb mértékben. A másik dolog, ahol a nem kihasznált pénzekkel, forrásokkal kapcsolatban szeretnénk erőteljesebb bizottsági felelősséget elérni, annak érdekében, hogyha a tagállam szeretné akkor ezeket a pénzeket fel tudja használni mégiscsak az adott országban. A bizottság ezt nem szeretné, el akar zárkózni, de mi az Európai Parlamentből szeretnénk, hogyha a régiókban ezt az impulzust egy erőteljesebb európai felelősség érdekében el tudnánk érni. Egyébként vannak más dolgok is, például a partneri szerződések, ezekre most nem akarok itt részleteiben kitérni, de azért szeretnék még az átmeneti kategóriákról is beszélni, és azért én még mindig reménykedem, hogy sikerül majd mégis a kompromisszumot találnunk, tehát hogy csak úgy átintsük a dolgot, ahogy ezt a bizottsági javaslat javasolja, hát ezt én nem tartom jónak, de hogyha egy olyan kompromisszumot találunk, amikor azt mondjuk, hogy oké, okay, köztes kategória, de a maximális hossza mondjuk egy év, és utána felmérjük, hogy mi történt az a néppárt az ellenzi ezt a köztes kategóriát a liberálisok és más pártokból, pártokon túlnyúlóan is van támogatás ezzel kapcsolatban. Miért nem lehet erre az Európai Parlamentben kompromisszumot találni? Hiszen, hogyha itt el akarjuk kerülni, hogy 40-70 szavazással való további ellenszavazatokat szeretnénk elkerülni itt a parlamentben, ami, meg, ami azt mutatja majd kifelé, hogy megosztottak vagyunk. Hát akkor miért nem ülünk le inkább az asztalhoz közösen, és próbálunk meg a pártok között kompromisszumot találni? Köszönöm. Thank you, uh, my... Köszönöm. Mikkel Toilet. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, fel szeretném használni az alkalmat arra, hogy Krél kolléga költségvetési rendeletre vonatkozó bevezető szavairól én is mondjak valamit. Az a tisztességért, hogy a politikai háromoldalú egyeztetést vezethetem. Nehéz vitáink vannak, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság is részt vesz a vitában, és ugye mi vagyunk az úgynevezett költekező bizottságok, és hogy miért és mikor akadnak meg a dolgok a tanácsnál, az engem meglehetősen basszant. Például az új finanszírozási eszközök tekintetében az állam és kormányfők ugye megszellőztették a dolgot a sajtóban, ugyanakkor a három oldalú egyeztetés során már arról beszélnek, hogy hogyan lehet ezeket visszacsatornázni. És a tanács végül is azt írta be a szövegbe, hogy ne legyenek vissza tévítések. A 56-as, 77-es tekintetében 16 technikai három oldal egyeztetést és három politikai egyeztetést kell lezavarnunk, és a Koreper azt mondja, hogy ö, hát ö, nem tud megegyezni, akkor annak sem lesz már esélye, hogy első olvasatban megegyezzünk. Ez nagy gond, mert az ágazati ö, rendeletek tovább vitelét is korlátozza, hátráltatja, ugyanakkor nem szabad bolondot csináltatnunk magunkból, és igaza van Sőter kollégának, amikor azt mondja, hogy ne engedjünk a regionális rendeletben és a költségvetési rendeletben túlzattan részletezőek a kitételek, de nem ez a fő baj, hanem az, hogy az alapvető vonalakat, amelyekben megegyeztünk, fenntartsuk. Legyen egy keret, legyen egy parlamenti kontroll, egyértelműen elismerve, és a bizottságnak is legyen joga a politikai célok érvényesítésére, ha ezeket egyszer már európai szinten elfogadták. Ha ezeket feladjuk, akkor az egész dolognak semmi értelme. Amikor azt hallom például, hogy a bizottság pénzügyi korrekciókat végezhet, akkor nekem már nem jó kiismeretem, mert az európai alapokat nem így kell kezelni. Ezt el akartam itt mondani ebben a bizottságban is, mert előfordulhat, hogy a tanács majd megpróbálja megosztani az európai parlamentet, akár minket is, vagy az agribizottságot is, hogy a Költségvetési és Költségvetési Ellenőrző Bizottságtól eltérő javaslatokat akarjon benyújtani, amelyek aztán nem mennek át. Úgyhogy az egész parlamentnek össze kell fogni, ha azt akarjuk, hogy valami történjék, és elérjünk valamit. Jan Albrecht kap szót. Yes, uh, President, I, uh, some... Köszönöm, elnök asszony. Néhány megjegyzést tennék. Először az optimista, Markus Piper megjegyzésével kapcsolatosan. A kompromisszumos definíció az kompromisszum Hát másképpen nem is lehet. A kompromisszum az, amiben megállapodunk, és hogyha valamiben nem tudunk megállapodni, akkor az nem lesz benne a kompromisszum, akkor arról külön szavazunk. Én úgy látom, hogy nincs akadálya annak, hogy legyen ebben néhány elem, amely nem része a kompromisszumnak. Szerintem ezzel egyetértünk, és hogyha ez így van, akkor néhány megjegyzést tennék. Most hallottuk a régiók bizottságától, hogy támogatják a mi nézőpontunkat, vagyis az, hogy a CPR melléklette legyen a rendeletnek, és hogyha együtt döntés van, akkor mi akarjuk az a mellékletet, és a tanács is akar mellékletet. Ez a Dán elnökség alatt az első megjegyzés, akkor most hogy döntenek ők a tanácsban a mellékletről. Ha azt mondják, hogy igen, akkor tovább haladunk, hogyha azt mondják, hogy nem, akkor ez időpocsékolás, és akkor a delegált aktusokhoz kell folyamodni. És szerintem ez sürgős dolog, amit rendezni kell. A második elem pedig a az európai összekapcsolódási eszköz. Néhány kollega találkozott Kálász biztossal. Kálász biztosnak egy sor találkozója volt, én is ott voltam, és ebből azt mondtam le, hogy Kállász biztos szerint az európai összekapcsolási eszköznek semmi köze a kohéziós politikához. Én ezt vontam le a találkozóból. Ő azt mondta, hogy a pénzt hozzá teszik, vagyis ez a kohéziós alapból jön majd, de akkor ez már nem kohéziós alapnak számít, elveszíti ezt a státuszt, hanem egy új eszköz lesz, és ezt egy speciális brüsszeli ügynökség kezeli. Már nem kohéziós alap lesz, hanem a társfinanszírozás köz, kohéziós alap szerű alapja. Itt nyilvános is lesz, és hogyha ez így van, a az elfogadott projektek listája esetében, akkor szerintem ez ne legyen benne a kohéziós alapok rendeletében. Ez nem a megfelelő hely. Ha mégis úgy döntenénk, hogy benne legyen, akkor szerintem az nem helyes. De szerintem ez már többé nem a kohéziós alap lesz. Utolsó megjegyzésem, támogatom Kovacsev úr megjegyzését a területi együttműködésről. Most 85%-ról van szó társfinanszírozás esetét feltételezve, és tudnunk kell, hogy egyre nehezebb, és éppen ezért a 75% nem elég, ez hiba, úgyhogy ragaszkodjunk csak a 85%-hoz. Köszönöm. elnök. Jenszt akartam megkérdezni, de hogyha ön egy percet kér, akkor megadom a szót. Akkor előbb Nielsen úr. Köszönöm, hogyha megengedi, én csak egyszerű dolgot mondok, vagyis nekem könnyebb, ha most szólhatok. Először is nagy hatást tett rám az előadók munkája, és az a kísérletük, hogy nagyon széles konszenzust alakítsanak ki, és ez fontos, mert hogyha a parlament itt nem egységes, akkor ez intézményes gondot okoz. Azt biztos, hogy mindenről nem tudunk megállapodni, hiszen majd lesz szavazás, de hogyha a fővonalakról megállapodunk, akkor már egység kezd kialakulni. Második megjegyzésem, ami a jelentős kompromisszumokat illeti, a partnerségről, hogyha ez a kompromisszum megszületik, akkor módosításokkal kell tudnunk élni, hiszen a partnerség rendkívül fontos, és a regionális partnerség is, mert kell egy ütőerő, ütőképesség azért, hogy ezt a politikát valóban megvalósítsuk. Ez olyan kohéziós politika, amely regionális stratégián alapszik Európa 2020 jegyében, és ezzel teremtjük meg a feltételeit annak, hogy növekedés legyen a tevékenységünk számára, és a partnerség, a regionális partnerség szempontjából ez nagyon jelentős. Nem szabad olyan helyzetbe kerülni, amikor a régiók egy része, egyébként itt utalunk is a rugalmasságra, vagyis az említett egységek ne vállaljanak felelősséget, hiszen a régióknak kell felelősséget vállalni, és be kell vonni az állampolgárokat, az ő szervezeteiket ebbe a munkába. Köszönöm. Smolkova asszony egész röviden. Köszönöm szépen. És most rövid leszek, mert még majd holnap is kihasználom az időt. Először is elnézést kérek a jelentéstevőktől azért, hogy a ennyi sok módosító indítványjal öntöttem el önöket, 126 módosító indítványt kellett, hogy írjunk. De ezt egyébként 50-re rövidítettem, és ez a rövidített változat lesz, amit be fogok nyújtani. Egyébként a társ szerzőnek is köszönöm ezt, hogy valószínűleg még le tudjuk majd rövidíteni a módosítóinkat, hogy a fordítás is könnyebb legyen. De, illetve természetesen a jelentéstevők munkáját is ezzel egyszerűsítjük. De mindesetre összeállítottam egy összefoglaló anyagot a módosítóindítványokról, és angolul készítettem el, hiszen ez egy nagyon terjedelmes anyag, és most ezt nem szeretném itt felolvasni, hanem majd minnyájuknak elküldöm, de minden esetre mi egyetértünk a jelentéstevőkkel, a jelentéstervezettel, hiszen ők a hiányzó nemzeti mechanizmusról beszélnek, és ebben is egyetértünk, és a internacionális mechanizmusoknak adjuk jelen pillanatban az előnyt. És hogy ez forradalmi, ez a javaslat, azt nem tudom, de mindesetre egy jó javaslat. Most akkor, most akkor kérem a bizottságot, hogy mondja el az álláspontját. Köszönöm, elnök asszony. Lenne valóban néhány rövid hozzáfűzni valóm. A bizottságnak eddig nem volt alkalma megemészteni azt a sok-sok módosítót, amelyet önök megírtak, ezt nyilván megértik. De annyit el tudok mondani, hogy a legtöbb módosítót üdvözöljük. Az, hogy ilyen sok módosító van, ez számunkra nem jelenti azt, hogy a bizottsági javaslat gyenge lenne. Ez inkább azt jelenti, hogy mennyire fontos önöknek is ez a csomag, és azt, hogy önök is abban érdekeltek, hogy javítsák és magas szintű jogalkotásá tegyék ezt a javaslatot. A Connecting Europe Facility-ről, az összekapcsolódási eszközről üdvözöljük a régiók bizottságának a jelentését. Van benne néhány érdekes, megfontolandó elem. Az előzetes fellépésekre vonatkozóan. A 13-as pontja a jelentésnek gyakorlatilag a bizottság véleményét visszhangozza a tekintetben, melyek a legfontosabb lépések, és világosan megfogalmazódik a szövegben, hogy ezek nem kötelező fellépések, hanem prioritást élvező, előzetes fellépések a hatékonyság érdekében. Ezt jól fogalmazza meg ez a jelentés, és mi is így gondoljuk ezt, fontos ezt észben tartani. Hogy tisztázzuk, hogy a bizottság álláspontja mi is az összekapcsolási eszközzel kapcsolatban. A bizottság elfogadja azt, hogy a bizottsági munkaanyag egyes elemeit függelékbe helyezze, a közös szabályokról szóló rendelet függelékébe. A bizottság az előadóval együtt fog működni annak érdekében, hogy meghatározzák, hogy melyek ezek a függelékbe teendő részek. Ugyanakkor ott vannak a delegált aktusok, amelyekre részletes szabályozást kell alkotni. És úgy látom, hogy ebben a kérdésben megosztottság van önök között is, a koordinációs mechanizmus és a politikai célok tekintetében, hogy ezek a függelékbe kerüljenek-e, vagy pedig a fő fellépések közé bekerüljenek, és a teritoriális dimenzió kapcsán is megemlítődjenek. Az a gondolat, amit Schütter kolléga elmondott, fontos, hogy nem mindegy, hogy hogyan fogalmazunk, mert egyfelől azt látjuk, hogy itt vannak a delegált aktusok, a függelék, ez mind kötelező jogi anyag, ugyanakkor nem szabad kényszerzubbonyt adnunk a partnerségi programokra és megállapodásra, hanem rugalmas iránymutatás jellegét kell, hogy öltse a jogalkotás, amely jó irányokat vázol föl. Ez egy olyan terület, ahol lehet iránymutatást adni, és erre törekszünk, és esetleg arra is, hogy hogyan kell ezeket az iránymutatásokat végrehajtani. De nem biztos, hogy tényleg ezeket mindet eh, itt szerepeltetni kell, csak olyan szinten, hogy mi az, ami delegáltaktus, és mi az, ami nem a bizottság a függelék módosításaival kapcsolatban úgy gondolja, hogy azt magát is delegált aktussal lehet végrehajtani, amennyiben a függelék felülvizsgálata felmerül. Végül pedig egy rövid megjegyzésem lenne, mert nagyon kevés az időm. A módosítók megfogalmazásával kapcsolatban. A bizottság aggódik amiatt, hogy egyes esetekben a módosítók ö, valahogy egy eleve egy rossz olvasatára támaszkodnak a szövegnek. Tehát félreértésre alapulnak. Például a teljesítménytartalék tekintetében, a performance reserve tekintetében. Ugye azt mondjuk, hogy a legjobban teljesítő régiók kapjanak belőle, mondja a módosító. A mi javaslatunk arra irányul, hogy a programok, valamennyi program érjen el egy minimál benchmarking szintet. Tehát nem akarjuk versenyeztetni a régiókat és a jókat külön díjazni, hanem azt akarjuk, hogy minden program megfeleljen egy minimális minőségbiztosítási követelménynek. Tehát ne értsék félre, amit írunk, mert az félreértésnél alapuló módosítókat nem áll módunkban nyilván elfogadni. A, a bizottság ugyanakkor elkötelezett amellett, hogy a következő napok sorában intenzíven együttműködjön az előadóval annak érdekében, hogy az ígéretes módosítókat jó helyre elhelyezze a szövegben. Uh, thank you very much, Nicholas, and I understand that tomorrow you can... Ezek szerint holnap is folytathatjuk a vitát, kedves kollégák, holnap 11 óra 30-kor ezt a rendeletet ismét meg tudjuk vitatni. Most pedig Márkusz Pipernek adom meg a szót azért, hogy egy véleményről, az Európai Összekapcsolási Eszközről készült véleményről, amelyet Márkusz Piper készített, vitát folytassunk. Köszönöm szépen, elnök asszony. És uh, mi, mint regionális bizottság, abban a helyzetben vagyunk, hogy lehetőségünk van arra, hogy a szállítási bizottsága számára véleményezzük az Európai Összekapcsolódási Eszköz létrehozását. Legtöbben egyébként úgy is tudják, miről van szó, éppen ezért csak bizonyos módosításokra szeretnék szorítkozni, ami a regionális politika szemszögéből kívánatos lenne és egyébként pedig, és alapvetően az a véleményem ezzel kapcsolatban, hogy ez a Connecting Europe Facility, ez egy nagyszerű eszköz és hogy mi regionális bizottságként nem kell, hogy aggódjunk olyan nagyon, amiatt, hogy itt bármilyen formában is pénzt vennének el a mi területünkről, hanem ennek az ellenkezője az érvényes, ez az eszköz ugyanis ahhoz fog vezetni, hogy az Európa régiói jobban összetudnak kapcsolódni. Tehát a tagállamok számára motivációt fog teremteni arra, hogy a valóban fontos közlekedési, kapcsolódási tengelyeket fejleszték Európában, és így a hátrányosabb perifériákon elhelyezkedő régiók is csatlakozhatnak a transeurópai hálózatokra, és így ők is ebből profitálni fognak. Tehát igazából minden régió így előnt fog élvezni ebből. Azt gondolom, hogy tehát a, ez egy nagyon hatékony megközelítés a pénzek kiadására, tehát hiszen itt versenyezni kell a pénzek megpályázásáért, és ilyenkor az ember amúgy is erőfeszítéseket tesz, ha pályáznia kell, és egyébként meg én azt mondom, hogy ha ezt a 10 milliárdot egyszerűen azt mondjuk, hogy lakosokra elosztva, egyenletesen kellene elosztani a pénzt, ezt én nem tartanám jónak ez az öntöző kanna elvet. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez így rendben van, de azért szeretnék néhány módosító indítványt is benyújtani, mégpedig annak alapján, ami már eddig is elhangzott, mégpedig, hogy nagyon fontos az, hogy a Connecting Europe facilitást jobban össze kell a kohéziós politikával és a struktúrális politikával kapcsolni. Tehát azt gondolom, hogy meg kell találni a megfelelő kapcsolódási pontokat, hogy erőteljesebben ki tudjuk egészíteni egymás munkáját. Tehát nem kellene, hogy párhuzamos eszközöket teremtsünk itt, hanem a tagállamokkal, a régiókkal együtt kellene tudni ezt megvalósítani, és ezért úrnak teljesen igaza van azt illetően, amit elmondott, de azért én nem mennék olyan messzire, hogy ezt az eszközt önmagában megkérdőjelezzem. Akkor most szeretnék elmondani néhány dolgot, ami a régiók agályait illeti, és ezeknek egy kicsit az enyhítése érdekében. Világos véleményem az, hogy ha tagállamok kihasználhatják a támogatási eszközöket, akkor semmiképpen nem szabad a cappinget, a 2,5% felső határ elvét alkalmazni. Ezt a határt azt gondolom, hogy azokat a tagállamokat, amelyek igénybe veszik a Connecting Europe facility nem szabad alkalmazni rájuk. Én azt gondolom, hogy a tagállamokat fair módon kell kezelnünk, hiszen különböző kiindulási helyzetből indulnak, amikor megpályázzák ezeket a projekteket, tehát ezért is azt javaslom, hogy több lépcsős eljárást kellene alkalmazni, több felszólítást kellene intézni, és a periódus közepén egy visszatekintést kellene végezni, amikor megvizsgálnánk azt, hogy vannak-e régiók, amiket elhanyagoltunk, ha ilyen van, akkor észre kell vennünk azt, hogy mit kell még esetleg tenni, hogy vannak -e olyan tagállamok, akiknek több technikai segítségre van szükségük, annak érdekében, hogy ők is jobban tudjanak élni ezekkel a forrásokkal, mert végső soron a célnak annak kell lenni, hogy ezt a 10 milliárdos forrást jó, nagyon igazságosan és végső soron egy, egyenletesen fair módon kerüljenek elosztása. Tehát, hogy ne csak néhány ország profitáljon ebből, hanem tényleg mindenki számára azonos kiindulási alap legyen megvalósítva a pénz felhasználására. Hát gyakorlatilag ennyi lett volna a legfontosabb ö, megjegyzésem, és én kérném önöket, hogy támogassuk ezt az eszközt, mert ö, azt hiszem, hogy nagyon nagy kár lenne, hogyha a regionális bizottság mondaná hogy nem, Isten ősz, nem akarjuk ezt, tehát én, mert hiszen akkor az a veszély is fennállna, hogy ez a 10 milliárd megszűnne, hiszen bekerülne a tárgyalási tömegbe a tanácssal, és akkor ki tudja, hogy hova kerülne. Tehát én azt gondolom, hogy ezt biztosítsuk ezt a pénzt a tagállamok számára. Nagyon fontos, hogy a régiókban megtörténjenek ezek a beruházások, hiszen régiók fognak végső soron ebből előnyt élvezni. Még egy utolsó szót a határokon, perifériákon elhelyezkedő régiókkal kapcsolatban. Különböző tanulmányok segítségével kiértékeltük azt, hogy amikor transnacionális hálózatokat finanszíroznak, Fran- Lengyelország közepén, Franciaország közepén, Németország közepén kerülnek a projektek lebonyolításra, és hogyha megnézik a mellékletben a listáját a projekteknek, akkor szinte az látszik, hogy alig történtek projektek a határok mellett elnyúló projekt régiókban, hanem az országok közepén. És ezért én azt gondolom, hogy mi legyünk itt az ügyvédje ezeknek a határok mellett elterülő régióknak, és ahol esetleg magasabb kofinanszírozási tételekre van szükség a határ régiókba, Sőt, én azt mondanám, hogy még akár azt is el tudom közölni, hogy először a határok mellett elterülő régiókba kelljen kérni a pénzt, mielőtt bármit is megfinanszírozhatnának a tagállamok az ország közepén elterülő régiókban. Ez egy egészen konkrét ötlet különben, és azt hiszem, hogy ha ezt belevinnénk a dologba, akkor egy jóval nagyobb igazságos szintet tudnánk elérni. Amit nagyon kritikusan vitatunk, de azért én ennek ellenére szeretném kiemelni a következő pontot, mégpedig azt, hogy valószínűleg nem fogjuk tudni ennek ellenére felhasználni az összes pénzt a végén. De az EFRE pénzeket sem fogjuk tudni teljesen felhasználni és ezért is azt javasolnám, hogy ezeket a pénzeket gyakorlatilag vigyük vissza a körforgásba, és hogyha a tagállamok szeretnék, akkor e, régiókon túlnyúló közlekedési projektekre tudjuk felhasználni ezeket a recycled pénzeket, és ez gyakorlatilag egy elmélyített európai facilitás lenne, ami gyakorlatilag még egy mélyebbre menő szinten tenni lehetővé ezeknek a pénzeknek az Európán átnyúló felhasználását, ami egyébként egy munkapapír tartalmát képezi jelen pillanatban, de remélem, hogy ezt még majd el fogjuk tudni mélyíteni, és ahogy mindig fogunk tudni találni ezzel kapcsolatban is egy hasznos kompromisszumot. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig átérünk gyorsan az árnyék jelentéstevőkre. Viktor Posnán lesz az első. Kérem minél gyorsabban. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy ki lehet találni, amit mondok, mert ez az én kohéziós jelentésemhez kapcsolódik nagyon is, és követi a vitákat és a szakbizottsági együttműködésünket. Piper úrnak köszönöm a munkadokumentumát. Szerintem nincs igazán ellentét vagy egyet nem értés az én megközelítésem és az övé között. A dokumentumot mindenképpen látnom kell, a végleges variát, variánst hiszen tudjuk, hogy az ördög a részletekben van. Én ezt az eszközt úgy igazán nem támogatom annyira lelkesen. Miért? Mert hogyha 10 milliárdot a CF-re lehet átirányítani, akkor két garancia szükséges. Egy, a pénz, amit a kohéziós politika alapján kell majd felhasználni, és nem pedig a közlekedéssel kapcsolatosan. Itt a MÚV és a régió főigazgatóság kell, hogy együttműködjön, másrészt pedig a tagállamok és a régiók számára komoly garanciákra van szükség. Tudom, hogy verseny van, de ez nem szépségverseny, és nem a régiók és a tagállamok közti versenyről van szó. Ha ez így lenne, az is jó lenne, de szerintem a kohéziós politika azért valami mást jelent. A, az egyenlőtlenségekkel kell foglalkozni, és nem a legfejlettebb régiókat kell még tovább ösztönözni, ahelyett, hogy a legszegényebbeket támogatnánk. Az általános rendeletből és a kohéziós jelentésből is tudjuk, hogy kompromisszumról van szó. Azt nem mondom, hogy ez a tökéletes megoldás, de mivel azt szeretném, hogyha ezt az eszközt végrehajtanák, mert ugyanaz a véleményem, mint Piper úrnak, ez igen hatékony eszköz lehet Európa számára azért, hogy a határon túli dimenziókkal foglalkozzunk. Én látom ennek a hasznát, de teljes garanciákkal szeretnénk ezt megvalósítani. És azt is szeretnénk, hogyha a tagállamok, amelyek a végső kezdeményezettek lesznek, tervezhessenek és végrehajtassanak projekteket. Ezért én azt javaslom, hogy a három éves átmeneti időszak, és itt ismét a MUF főigazgatósághoz fordulok, én kézzel fog ható reális programot szeretnék látni, azért, hogy az érintett tagállamok intézményes adminisztratív képességüket megerősítsék, még mielőtt áttérnek erre az eszközre, mert ha nincsenek meg a az eszközeik, akkor nem tudják a CF-et végrehajtani, és akkor nem lesz verseny sem. Ez annyira fontos, és ez az én záró megjegyzésem, Piper úr. A tanácsban komoly viták vannak a CF-ről. Azt mondták nekünk, hogy már megállapodtak a közlekedési tanácsülésen, de nem, ez nem egészen így van, mert két éve Bukarestben volt egy magas szintű ta- találkozó Barozó úr részvételével, és 15 tagállam hivatalosan azt nyilatkozta, hogy nem örül igazán a CFL kapcsolatos tervezetnek. Ezt el kell fogadni, és kompromisszumon kell dolgozni. Végül pedig szeretném kérni a MÚV és a régió fő igazgatóságot és az összes tisztelt kollégától, hogy dolgozzanak egy kompromisszumon, azért, hogy legyen garancia, a rugalmasság és az administratív kapacitás javítására, és akkor ez valóban a régiókat és a tagállamokat fogja szolgálni. Elnök, köszönöm. Lezárom a listát, két és fél perc, hét hozzászólónk van, Manesko asszony nincs itt, akkor Deli asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Kedves Piper úr, Köszönöm a prezentációját, de több elemre szeretnék visszatérni, ezek számomra fontosak. Először is mi nem értünk egyet a 10 milliárdos euró elvételével a kohéziós alapból azért, hogy közlekedés infrastruktúra projekteket eh, finanszírozzanak. Mert ahogy a bizottság mondta, a nemzeti pénzkereteket nem fogják tiszteletbe tartani két oknál fogva. Hogyha megnézzük ezt tüzetesen, akkor látjuk, hogy ott van az az elf, hogy use it or lose it. A bizottságnak joga van ahhoz, hogy a kohéziós alapokat a másik tagállam esetében használja föl, olyan tagállam esetében, amely jogosult a kohéziós alapra. A másik, hogy az alap pénzösszegeit méltányosan kell egyelően felhasználni, és itt a bizottság a projekt számokkal érvel, és nem pedig a költségvetési eszközzel. A nemzeti kereteket, kohéziós alapkereteket kellene a bizottságnak tiszteletbe tartani azért, hogy ne érje sérelem egyik tagállamot sem. A társfinanszírozás összege magas kell, hogy legyen ezen országokban. De hogyha ezt a pénzt elveszik a kohéziós alapból, az igazi hiba. Mert hogyha egy tagállam esetében a nemzeti dotációt nem használja ki, és hogyha ezt a pénzt a bizottság egy másik állam esetében használja fel, akkor ez nem méltányos. Tamás Perenda abszolút. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedjék meg, hogy röviden az ECR frakció nevében szólaljak föl. És köszönöm a frakciónk nevében is a előterjesztett előadói kompromisszumos javaslatot. Az ECR frakció konzekvensen azt mondja, hogy nem vagyunk az ellen, hogy legyen egy új eszköz, de az a véleményünk, hogy olyan politikai prioritásokra van szükség, amelyek a közlekedés, telekommunikáció területén a közös európai projekteket támogatják. Itt viszont túl sok részlet fogalmazódik meg, és ezért az a véleményünk, hogy ez a 10 milliárd euró a kohéziós alapokból az eszköz megtámogatására nem jó javaslat, mert ez csökkenti az összkvótát, és végül is csak 330 milliárd lesz. Tehát a következő pénzügyi terv szempontjából sem mindegy ez. A titkárság is közölte velünk, hogy a tagállamoknak kevés ráhatása lehetne ezekre a döntésekre, ez különösen nem tetszik nekünk. Albrecht úr felszólalásával kapcsolatban is lenne ö, megjegyzésem. Jól hangzik elsőre, amit Olbricht úr mond, hogy legyen egy olyan eszköz, amely Európát összekapcsolja, és az együttműködést támogatja a kohéziós programokon belül. De a bizottság ezzel mit akar tulajdonképpen? Nem látjuk a részleteket, hogy hogyan kerül ez majd megvalósításra, hogyan lesz megvalósítva, és konkrétan mit jelent ez majd, milyen bizottsági befolyást és nyomásgyakorlást jelent ez majd. Az előadót arra szeretném kérni, hogy véle, vagy a, a vélemények szerzőit, hogy a véleményben a hozzáadott értékadóra is terjen, térjen ki, és a föld tulajdonnal kapcsolatos adókra. Figyeljen oda, hogy a tagállami szabályok érvényesülhessenek. Ugyanakkor reméljük, hogy végül is a regi bizottság véleménye vagy annak egy része a tárgyalások során érvényesíthető lesz, és az előadó meg tud győzni minket arról, hogy ez tényleg így van elnök asszony. John Befront helyettesíti valaki? Nem, akkor Joachim Zeller kap a szót. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönöm, Markus, a munkaanyagot. Mert nagyon pontosan kidolgozza, hogy mire lehetne használni ezt az eszközt. Ez egy új intézmény lesz, amelynek 50 milliárd eurója lesz, legalábbis eddig így jött le a költségvetési tervezetből is, és a Gariga jelentés alapján. És 10 milliárd ebből a kohéziós országok pénzéből vonódna le. Ez az összekapcsolódási eszköz egyáltalán miért került kidolgozásra? Azért, mert éveken, évtizedeken át a transeurópai hálózatokról beszélünk ugyan, de ezeket nem kezdtük el megvalósítani, ez szomorú. És lenne három prioritás, telekommunikáció, energiainfrastruktúrák és közlekedés. Ezen belül főleg a vasút és a vasúti ö, koridorok kialakítása lenne a prioritás. Ennek az eszköznek a munka eh, módszere azonban számomra még teljesen a sötétben van, tehát én a sötétben vagyok, nem látom, hogy ez hogy fog működni. Ha egy nagy privát cég a saját telekom ö, eh, dolgait akarja bővíteni, akkor hogy fog működni majd a közbeszerzés, hiszen ezeket az eljárásokat majd a tan- államok írják ki, és ugyanígy az energiainfrastruktúráknál 10 milliárdot lehetne elkölteni. Németországban azonban azt látjuk, hogy az energiainfrastruktúrális projektek, hálózatok, csak az áramhálózatokról beszélek, 230 milliárdos beruházási igényel rendelkeznek, csak Németországban, és akkor mit ér ez a 10 milliárd egész Európára vonatkozóan? És 30 milliárd a közlekedési infrastruktúrákra, a koridorok kialakítására. A vasúti szerkezetben még mindig sajnos a kisállamiság szétaprózódottsága érvényesül Európában, és megint csak, ha megkérdezzük az érintetteket, a tagállami ö, cégeket, akkor egy hosszabb idejű tervezés szempontjából ez a 30 milliárd nem sokat ér. 2020-ig 8 év alatt akarjuk ezt a pénzt elkölteni. És akkor még nem beszéltünk a tagállami regionális tervezés biztonság hiányáról és egyéb korlátokról. Ezeknek a tükrében lehet, hogy ez egy jó szándékú dolog, de az egész irrealisztikusnak tűnik, irreálisnak tűnik, hogy ennek van egyáltalán így értelme. A 10 milliárdos kohéziós pénz csökkentésről persze döntsenek a kohéziós országok, hogy hajlandók erre ezt a pénzt az eszközbe áttenni. Ez az ő bajuk, de Jem Obrichtal mindenképpen egyetértek az összekapcsolódási eszköz, ha kikerül a strukturális kohéziós alapok alól, akkor saját intézmény, saját költségvetési pont lesz, amelyre már új szabályok lesznek érvényesek, és hogyha ezt tényleg így akarjuk, és a bizottság, a tanács és a tagállamok képesek megegyezni abban, hogy egy hatóság fog 2020-ig ezekről a pénzekről dönteni, ám legyen. De ha nem tudnak megegyezni, akkor ezt az egészet felül kell vizsgálni, és nem szabad az eszközt ö, ö, túlszul ejteni, amikor majd a több éves pénzügyi tervezésről van szó. Köszönöm, Joachim a következő. Dziękuję bardzo. Chcę podziękować również Köszönöm szépen, és én is köszönöm a jelentéstevőnek a benyújtott dokumentumot, lenne néhány megjegyzésem. Először is, hogy többször már a a, beszélgettünk a makrórégiók témájáról ebben a törvényhozási periódusban, és döntöttünk arról, hogy szeretnénk ezt a politikát támogatni, de nem kívánunk pótlólagos alapokat létrehozni. Tehát egy ilyen jellegű tevékenységet éppen ezért nem képzeltünk el. Tehát a Connecting Europe facilitás az gyakorlatilag egy makro regionális politika részét képezi, és potlagosan egy európai alap, vagyis egy európai ügynökség is teremtődne, amely ellen a bizottság nagy mértékben tiltakozott, és egyébként mi sem támogattuk volna ezt. Tehát azért hadd mondjam el azt, hogy maga a projekt nagyon érdekesnek tűnik, és ezért zöld fényt kellene adnunk neki. De hogyha elolvasom az Európai Bizottság dokumentumát, akkor ez egy észszerű dolog utalni arra, hogy azok a projektek, amelyeket a bizottság kiválasztana, nem csak kizárólag azokat a tevékenységeket érinteni, illetve tevékenységeket érinteni, amelyeket három-négy tagállam finanszírozna meg, hanem olyan intézkedéseket is lehetne ebből finanszírozni, amely egyetlen egy tagállamban zajlana. Az az egyetlen feltétel, hogy pozitív hatással kell, hogy legyen egész Európa kommunikációjára vagy összekötetési viszonyaira. Tehát ezért itt vannak persze bizonyos agályok, hogy erre a 10 milliárd euróra milyen előírások fognak vonatkozni a teljes kohéziós politika szemszögéből. Mert hát ugye nincsenek kétségek azt illetően, hogy az előírások, amelyeket az Európai Bizottság benyújtott, hogy ezeket azért még lehetne pontosítani. És az is garantálva lenne, hogy akik ezekre az alapokat leruhannák, tehát szeretnének ebből forrásokat kapni, azoknak gyakorlatilag olyan projekteket kell létrehozni, amelyek éve, egy, néhány év múlva értékelhető módon bebizonyítja, hogy észszerűek és hasznosak voltak az európai polgárok számára. És a konkretizálás szemszögéből már az ilyen projektek finanszírozásával kapcsolatban korábban is felmerültek kérdések, mégpedig, hogy milyen tőke részesedést lehetne a projektben, projekttervezés során magánforrásokból előirányozni. Tehát mi lenne itt az elképzelhető? Tehát itt azért gondoljunk a választás kritériumaira is, tehát hogyha például valaki pénzt fektet egy ilyen cégbe, egy ilyen vállalkozásba, akkor Kérdés, hogy csak a forrás oldalról kezd figyelembe venni, hanem vagy valamilyen más közszolgálati feltételeknek is meg kell felelni. Tehát meg szeretném jegyezni, hogy sajnálnám, hogyha ez a 10 milliárd a kohéziós alapokból átkerülne a Connecting Europe Facility-be, de végső soron, ami viszont örömmel tölt el, hogy olyan projektek, amelyek nagyon fontosak számunkra, viszont gyakorlatilag a konkrét kohéziós politikával összefüggő projektek viszont támogatásba részesülnek, és gyakorlatilag ez vonatkozik a közlekedésre, az energiaszolgáltatásra, az áramra, a gáz szolgáltatásra is, ahol még valóban van nagyon sok tennivalónk. Már Németország kapcsán is ezt megbeszéltük, illetve más tagállamokban is. Köszönöm. A bizottságbeli két kollégát szeretném megkérni, hogy szóljanak. Nem tudom, hogy melyikük szeretne először szólni. A MÚV és a Regi főigazgatóságon van szó. Erik Páké a szó. Köszönöm. Egész röviden. Piper úrnak köszönöm a jelentést. Szerintem ez nagyon jól tükrözi a bizottsági javaslat célját ami kiegészítő kíván lenni az európai összekapcsolódási összköz, a regionális és a kohéziós politika már javasolt eszközeit egészíti ki. Ez közös gyakorlat a bizottságon belül, és ezt az eszközt a bizottság különböző szolgálatai fogják megvalósítani, a regi és a MUFA igazgatóság, de más szolgálatok is. A kohéziós alapról szintén több bizottsági szolgálat fog tárgyalni, és fognak vele dolgozni, a MUV és a REGI főigazgatóság többek között, mert ezek az eszközök egymást kiegészítik, és éppen ezért szinergiára van szükség közöttük. Nem akarok a módozatokba belemenni, ez ismeretes. A bizottság sok energiát fektetett ebbe bele, legmagasabb szinten megvitatta a tagállamokkal azt, hogy hogyan fogják ezt végrehajtani, főként a 10 milliárdos tartalékot a kohéziós országok esetében. A vita jogos, itt még mindig vannak politikai aggodalmak, de a technikai munka a közlekedési hatóságoknak bizonyította, hogy a nemzeti keretek prioritást kapnak, akkor, amikor a különböző projekteket kiválogatják 2012-13-ban, és ezt követően is ez megtörténik, és én támogatom az előadó javaslatát arra vonatkozóan, hogy a tenderezés folyamatosan menjen végbe. Különböző projekteket várnak majd, és a tender keretében reméljük, hogy érett projektek érkeznek majd, a bizottság pedig a szelekció esetén arra fog törekedni, hogy az egész hálózat ezt hasznosítsa az összes kohéziós ország, és így a legnagyobb prioritást a nemzeti úgynevezett borítékok vagy keretek kapják Volt egy javaslat arra vonatkozóan, hogy legyünk specifikusabbak a programokat illetően, azért, hogy a kohéziós országokon belül a kollégákat támogassuk. Volt egy anyag, néhány hete készült a bizottságban arról, hogy hogyan működne a program. Lehetünk itt is specifikusabbak, ez igaz. Ami pedig a projektek érettségét illeti, az eszköz mellé csatoltunk egy projektlistát, ezt a tanács áttekintette. Az általános áttekintés keretében a miniszterek elé került június 7-én a lista kibővült. Ezek a projektek a partnerek számára prioritásokat képviselnek a kohéziós országokban, és ezeket úgy tekintik, hogy már érettek arra, hogy megvalósuljanak. Vannak olyanok, ahol már elkezdődött az elkészület, más esetekben még csak javaslatról van szó. Az alapok most már szilárdak az előkészítésre számunkra, és ez garantálja azt, hogy a 10 milliárdot az összes kohéziós országban megfelelően lehet elkölteni. Két plusz megjegyzésem van. Először is a felső határ megállapítása, a capping, az előadó szólt erről. Ez nem csak ehhez az eszközhöz kapcsolódik, az európai összekapcsolási eszközhöz. De az intézmények erre mindenképpen megoldást kell, hogy találjanak. A másik, a határon átnyúló régiók az arra való összpontosítás. A TEN-T politikáról van itt szó, vagyis, hogy az európai hálózatokat összekössék, összekapcsolják, de nem tudom, hogy ez lehetővé teszi -e majd a rugalmas végrehajtása, de a már meglévő TNT tapasztalat azt mutatja, hogy a finanszírozás több mint 50%-a határon átnyúló projektekre lett fordítva. A projekt listát is majd eljutatjuk azért, vagy csatoljuk azért, hogy láthatóbb legyen mindez a programon belül, ami pedig a tentés az határon átnyúló projektek fel nem használt összegeit illeti. Itt egy minimális összegről van szó, a finanszírozás az infrastruktúra esetén máshol, de biztos, hogy jó projektek lesznek az összes kohéziós ország esetében, hogy a terv megvalósuljon. Elnök asszony, azt hiszem, ehhez nem sok mindent lehet hozzáfűzni, én csak azt szeretném aláhúzni, hogy a közös megközelítés a bizottsági anyagban, a rendelettervezetekben és a CFSF-ben is megfogalmazódik, idomborodik, tehát közösen ö, döntöttünk erről az eszközről. Ennek ö, a végrehajtása most a kérdés a partnerségi megállapodásokon keresztül, és persze az, hogy a programok ö, hogy csatlakoznak azokhoz a IRDF-es e prioritás képező fő nagy infrastruktúrális projekt megfogalmazásokhoz, amelyeket ismerünk. Hogy ezeket mennyiben fog az összekapcsolódási eszköz, mennyiben fogja finanszírozni. Az operatív programok részét képezi, e, vagy majd sem, ezt a tagállamok döntik majd el. A projekt listáik alapján hogy mit akarnak összekapcsolódási eszközzel, és mit más forrással megvalósítani. De a programozás elindulhat, és a koordinációt meg lehet szervezni. A partnerségi megállapodás lesz a helye annak is, hogy eldöntsék, hogy az LTC e prioritás mi lesz, milyen ö, infrastruktúrális programokat ö, kívánnak megvalósítani, és melyek azok a fővonalas pro- projektek és alapinfrastruktúra projektek, amelyek részét képezhetik, vagy nem képezhetik a részét az ETC keretnek. A capping, a plafon tekintetében pedig azt kell megjegyezni, hogy a capping mögött álló gondolkodás az volt, hogy az adszorpciós kapacitást kell növelni és ezzel önök is egyet fognak érteni szerintem, hogyha az összekapcsolódási eszközről van szó. Markus Piper kap szót. Köszönöm szépen. Kicsit meglep az, hogy noha alapjaiban szinte minden képviselő kollégám üdvözli az eszközt, talán csak egy frakció zárkózott el tőle, és mondta azt, hogy ez rossz irányba hat. Mégis, ugye hát elvileg lehetne ez alapján egy nagy közös egyirányú vélemény és kompromisszumos készség, ugyanakkor azt látom, hogy mintha néhány kulcsfontosságú kérdést most egyes kollégák megkapartak volna, amelyek eddig számomra világosak voltak. Tehát például az, hogy milyen legyen a közbeszerzési eljárás, itt jó lenne, hogyha igazságos rendszer tudnánk kialakítani, és a határrégió kérdése is felvetődött. Ha ezt a két dolgot legalább a jelentésben úgy tudjuk szerepeltetni, ahogy gondoljuk, akkor utána már a többi kérdésben meg tudunk egyezni. Végül pedig az az aggodalom, hogy új ügynökség jön létre, új hatóság. Hát igen, de én is egy, általában szoktam ö, panaszkodni, hogyha ügynökségek jönnek létre. Millió ügynökség van már, egyeseknek van legitimitása, másoknak szerintem kevésbé, de a kötelező tagállami koordináció megvalósítása, ha valami, akkor ez kifejezetten megfogható feladat, mert a tagállamok, amikor a saját határvidékükön kell, hogy megvalósítsanak infrastruktúrát, akkor kénytelenek együttműködni a szomszédokkal, regionálisan gondolkodni. Tehát itt ennek a koordinációnak mindenképpen jogosultsága van, és en, ha valamelyik ö, ügynökségnek van és lesz értelme, akkor ez az. Elnök. Köszönjük, Márkusz. Ezzel akkor lezárjuk a négyes napi rendi pontot, és rátérünk az ötösre, a környezetvédelmi és éghajlatpolitikai program, vagyis a LIFE program témájára. Tiéd a szó. Madame la Présidente, chers collègues, le programme... Kedves kollégák, elnök asszony, hát ez a közösségi politika közvetlen finanszírozásáról szól a klímaváltozáshoz való igazodás kérdése. Az európai 20, 20-as politika, amiről beszélünk, és tehát egy nagyon fontosak a személyzeti kiadások, az áfával kapcsolatos kérdések és a finanszírozási kérdések, ami a bizottság pénzügyi előretekintését illeti. Ez a program, ez alul finanszírozott, így nem fogja tudni elérni a kitűzött célokat, és ez az oka annak, amiért én a bizottság javaslatát támogatom, hogy egy megfelelő projektet kellene végrehajtani, annak érdekében, hogy megteremtsük a szinergiákat a különböző programok között. A, ezekkel az intézkedésekkel a GD környezetvédelem és a környezetvédelmi alapok között lehetne összhangot ö, találni, és nagyon fontos lenne, ezeknek a szinergiáknak a hatékonyságát növelni, főként a stratégiai keretben és a különböző résztvevők közötti összhang megtalálásában. A live programnak természetesen a lokális projekteket dinamizmusát kell, hogy támogassa, de nagyon fontos, hogy az EU intézkedéseket általános szinten is ismertebbé tegye, tehát nagyon fontos az is, hogy az összes tagállam élhessen ezekkel a lehetőségekkel. Én is egyébként támogatom, hogy az áfát vegyük ki ebből a körből, és az alkalmazott személyzet finanszírozását is támogattam. Az ilyen intézkedések támogatása ugyanis tehát könnyítést jelentene, ezen túlmenően az is szükséges, hogy amennyire csak lehet alapvető elveket kell kialakítani annak érdekében, hogy a kohéziós politikához jobban igazodjunk. A, azt tartanám kívánatosnak, hogy a finanszírozás folyamatosan történhessen a projekt élete során, és nagyon fontos az is, hogy ahol például a tengeri területeket támogatjuk, illetve külső EU-n kívüli lépéseket is finanszírozni lehessen. A bizottság felvázolta azt is, hogy a projektekhez egyebek, egyéb projekteket is hozzá lehetne fűzni, de emlékeztetni kell a környezetvédelmi főigazgatóságot az említett kötelezettségekre. Emelni kellene a társfinanszírozási arányt, figyelembe véve a hátrányos helyzetű régiókat és azokat, amelyek esetében az ökoszisztéma különösen törékeny, és azokat, amelyeket súlyosan érint a klímaváltozás. Köszönjük a titkárságnak és az asszisztenseknek az együttműködést, és várom a kollégák együttműködését azért, hogy az elemzést mélyítsük. Köszönöm. Nem látom az árnyék jelentéstevőket, vagy lehet, hogy itt vannak, csak nem látom őket. Amázsit kérem, hogy szóljon hozzá. Madame la Présidente, merci. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném üdvözölni Patrice Tirolien kollégánk munkáját és annak minőségét. A Rezsi bizottságbeli kollégák figyelmét fölhívnám egy pontra. Itt a francia peremrégiókról van szó, amelyeket a Natura 2000-ben nem vették bele. Szerintem itt érdemes feltenni kérdéseket ezzel kapcsolatosan. Van itt egy gond, amit én a bizottságnak is felvetettem, írásbeli, írásos kérdést adtam át, egyébként ezt rendelkezésre bocsátom önöknek is, és megkaptam a választ is. Miről van szó? A flóra és a fauna és a biotop a területeinken, nem szerepel a Natura 2000 irányelvben, és alapértelmezésnél fogva minket kizártak egy sor programból, a LIFE programokból és a Natura programokból. Éppen ezért szerintem foglalkozni kellene ezzel a következetlenséggel, hiszen nincs ok arra, hogy a mi területeinket kizárják, hiszen ott igen jelentős biodiverzitás szempontjából fontos terület található, fontos régiót, és az említett rendeletek nem vonatkoznak ránk. Ami a LIFE rendeletet illeti, támogatom az előadó javaslatait arra vonatkozóan, hogy a tengeren túli területeket is vonják bele a programban. Néhány módosítást is leadtam arra vonatkozóan, hogy figyelembe vegyék a, azt az üzenetet, amelyet egy konferencián fogadtak el. Ez a konferencia 2009. júliusában volt, ha jól emlékszem, még a francia elnökség alatt. Ez rendkívül érdekes munka alap, amelyet ma konkretizálni lehet. Köszönöm szépen. Köszönöm. Lambert van Nisteroy következik. Köszönöm. Az árnyékjelentés tevőnk Mukanai asszony nincs itt, az ő nevében beszélek. Köszönöm Tirolian úrnak a munkát, ő valóban regionális szemszögből mutatta be ezt a kérdést, és át kell ezt gondolni hosszú távon, talán a 2020-as célokba kellene belevenni, vagy a regionális tervezés eszközei közé, de ez most külön program. Néhány megjegyzésünk van. Itt ugyanazt látjuk a delegált aktusokkal kapcsolatosan, és szerintünk megfelelő egyensúly szükséges azt tekintve, hogy mi van a jogi szövegben is, azután mit dolgozott ki később a bizottság. Erre oda kell figyelni. Ami pedig a jogosultságot és a pénzügyi szabályokat illeti, minél inkább ugyanazokat a módszereket kell alkalmazni a kedvezményezettek és a hivatalos tervezést, illetően valamint a kifizetési hatóságok szintjén. Minél több alapot a jogosultsági és a kifizetési szabályok szerint kell igazgatni ugyanolyan módon. Meg kell találni az egyensúlyt. De mindenképpen ennek nagy a támogatottsága, a szubszidiaritási megközelítés benne van, teljes körű részvétel szükséges, el kell érni a szinergiát a régiók között. Zöldebb és föntarthatóbb megközelítést szeretnénk a regionális politikában. Minden esetre pozitív benyomást tett ez ránk. Úgy látom, hogy senki nem szeretne már hozzászólni. A az MV főigazgatóságot kérdezem, hogy szeretne hozzászólni Márten úr. Jó napot kívánok! Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönöm a az előadó hasznos hozzájárulását ehhez a vitához. A tisztelt parlamenti képviselőket emlékezhetném arra, hogy a bizottság új finanszírozási programot javasolt környezetvédelem és klímaváltozás elleni harc jegyében. A jelenlegi programokat szeretnénk egymáshoz közelíteni, és a környezetvédelmi politikákat a többi szakpolitikába belevonni. Tirolian úr jelentésének részleteit nem ismertetném újból, vagy erre nem térnék ki, de néhány apró megjegyzésem lenne, elnök asszony. Az integrált projekteket köszönöm. Ez tulajdonképpen megadja a szükséges eszközöket a programon belül ahhoz, hogy a környezetvédelem helyet kapjon a többi szakpolitikában. A Regi Szakbizottságnak köszönöm a támogatást, az, hogy a rendelkezés javaslatokat támogatja a közös stratégia jegyében, azért, hogy koherens, koherens legyen ez a program a többi programmal a következő pénzügyi terv keretében. Egyéb megjegyzések a javaslatokat illetően, az előadó javaslatairól is szó van. A különböző területek kiszélesítése, az integrált projektekről van szó, például tengervizek minősége és a talaj minősége szerepetét. A költségvetést még nem vitatták meg a parlamentben. Az MV bizottságban ma reggel ezt már elmondtam, de az integrált projekteket más területekre is ki akarják terjeszteni, akkor ennek költségvetési kihatásai vannak. A kívánság, az óhaj megvan, a bizottság is szeretné ezt elérni, de az integrált projektek esetében a bizottság meglehetősen magas szintű finanszírozást kért, úgyhogy a költségvetési tárgyalások során erre a lehetőségre gondolni kell ami a program megvalósítását illeti. Ez a program már 20 éve folyik, és sikeres. Több az igény, mint a lehetőség, és egyre több az igény az elmúlt években, ezt tapasztaltuk. Sajátos társfinanszírozást szeretne az erő, előadó egyes térségekben, amelyek hátrányosabb helyzetűek, vagy a biodiverzitás szempontjából fontosabbak, ezt megérti a bizottság, de a megvalósítás gondot okoz. Egyformán kezeljük az összes tervet, és nehéz a társfinanszírozási arányt egyes esetekben megváltoztatni. Itt az általános régiók, a peremrégiók, és vannak egyéb projektek, a hátrányos helyzetű és a nem hátrányos helyzetű régiók között, de itt a megvalósíthatóság okoz gondot, erre felhívnám az önök figyelmét. A tengeren túli régiók problémája ismert Franciaország esetében. Már elmondtam, hogy a, a LIFO-t a szakpolitikákhoz szeretnék közelíteni a bizottság, a környezetvédelmi politikák megvitatásához és megvalósításához. A területi aspektust a tisztelt képviselők kiemelték. A régiók nem egy szinten állnak a közösségi jog átültetését illetően. Ott vannak a tengeren túli területek, meg a peremrégiók. A joganyag, jogszabályok a kettő esetében eltérnek. A Natura 2000 esetében a peremrégiókat nem vették be, de ezek a közösségi jog megvalósítását hasznosítják, úgyhogy a LIFE program vonatkozik rájuk. Erre még vissza kell térni. Alternatív megoldásokon gondolkodunk, azért, hogy külön kezeljük a tengeren túli területeket, régiókat, de azon gondolkodunk, hogy mi lenne a legbölcsebb dolog, hogyan lehetne ezeket a régiókat pénzügyileg támogatni, de nem a LIFE, hanem mondjuk fejlesztési programok, vagy egyéb programok esetében, ezen még gondolkodik a bizottság. Azt hiszem, hogy kitértem az előadó szinte összes pontjára, a rendelkezésre állok a továbbiakban, elnök asszony. Nem tudom, hogy Tirolián úr szeretne reagálni. Nem, meghallgattam a különböző álláspontokat a vita során, a válaszok kielégítőek, néhány területen érdemes lenne azért még egyes kérdéseket felvetni, de meghallgattam a véleményeket, és várom a kollégák módosító indítványait. Nincs kétségem a felől, hogy konszenzus sikerül itt ki alakítanunk. Most már csak a módosítók határidejét kell bejelentenem. Nem sok idő lesz, mert az MV bizottsági szavazás a mi ülésünk előtt lesz közvetlenül szeptemberben, ezért jó előre júliusban, vagyis most azonnal kell szavaznunk, és ezért holnap után 22-én déli kell benyújtani módosítókat. Következő napi rendi pontunk. Vesztfálasszony témája az európai demográfiai statisztikákról. Parancsoljon, Vesztfálasszony! Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Nem úgy születtem, hogy a demográfia és a statisztika egyből érdekelt volna, de belejöttünk ebbe az árnyék előadókkal. A bizottság szeretné harmonizálni a lakosságra vonatkozó adatok mérési módszereit. Ehhez egyfajta tematikus keret kell, európai szinten. Ez a keretrendszer az adatgyűjtést, feldolgozást és értelmezést egységes alapokra helyezni, a születéseket, a halálozásokat minimálisan. Üdvözlöm ezt a fajta európai egységesítést, hiszen így összehasonlíthatóbbá válnának a demográfiai adataink. A demográfiai kihívás pedig nagy Európa előtt. Az Európai Unióban egyre súlyosabb a helyzet ilyen szempontból. Tehát csak jó statisztikák tükrében tudunk érdemi döntéseket hozni, vagy hát legalábbis összevetni az adatokat érdemben, és következtetéseket levonni arra vonatkozóan, hogy mik a cselekvési opciók. Emlékeztetném a kollégákat arra, hogy tavaly már egy saját kezdeményezésű jelentésünk volt a demográfiai változásról és a kohéziós politikára gyakorolt hatásairól a statisztikai változásoknak. És akkor is utaltunk a statisztika megbízhatatlanságára. Jelentésünk most azt kéri, hogy a régiókban kötelező legyen az egységes statisztikai felmérés, a helyi, regionális és nemzeti adatbázisok összehasonlíthatóságának megteremtése, hogy az európai szintű értékelésük érdemi válhasson, és az államok között, a régiók és a helyi önkormányzatok között ehhez persze meg kell teremteni az együttműködést. Ezt, ha most szakmai szintre lebontjuk, ez jó dolog, és ez támogatandó törekvés. Ugyanakkor egy pont van itt, ami vitát okozhat. A bizottsági javaslat arra vonatkozóan ugyanis, hogy hogyan lehet felhasználni majd ezeket az adatokat. A demográfiai index egy olyan index, amely szerintünk az úgynevezett Vulnerability Index nagyon alapvető, fel kell mérni, hogy Európában melyek azok a régiók, amelyeket leginkább súlyosan érint a demográfiai változás. Én támogattam a bizottsági javaslatot, a fogalommagyarázatok szintjén is már, mert ugye eredetileg a régiók fenntartása az volt, hogy túlzott terhet róhat rájuk az, hogyha a tartózkodási hely szerinti statisztikát kell vezetni. Ezt a 3.1-es cikk most kiküszöböli, nem lesz erre szükség. Az én módosítóim pedig a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről elsősorban arra irányulnak, hogy a régiók szerepét pontosítsuk ebben az egész struktúrában. Milyen feladatai lesznek statisztikai értelemben a régióknak milyen adatokat kell szolgáltatniuk az Eurostat felé. Fontos, hogy a regionális különbségeket ki tudjuk itt egyensúlyozni, ugyanakkor a demográfiai különbségeket ki tudjuk mutatni. Az adatgyűjtések gyakorisága sem mindegy, de ezt nem is határoznám meg kezdettől fogva. A statisztikai hivatalokat nem szabad fölösleges szabályokkal túlterhelni. Ugyanakkor azt javaslom, mert ezt fontosnak tartom, hogy az adatok szolgáltatása során eleve odafigyeljünk a személyiségi jogok védelmére. Nem látok egyébként különösebb gondot ezen a területen, és örömmel várom most az eszmecserét, illetve az árnyék előadókkal való együttműködést. Köszönöm. Thank you very much. Rika Manner. Kiitoksia puheenjohtaja, ja kiitoksia esittely. Köszönöm szépen, elnök asszony, és nagyon köszönöm a jelentéstevő asszonynak, ez egy nagyszerű jelentés, és a mi frakciónk nagy mértékben támogatni tudja a véleményt. A kérdés aztán tényleg az, hogy hogyan tudunk átfogó statisztikákat a jövőben biztosítani a demográfiai változásokról, és ezért nagyon erősen támogatjuk a jelentéstevő asszony E, jelentését, hiszen fontosak ezek az indikátorok, amelyeket alkalmazhatunk majd annak érdekében, amikor regionális fejlesztési forrásokat bocsátunk a régiók rendelkezésére. Erről már sokat beszéltünk, de eddig a bizottság válasza mindig az volt erre, hogy a, a meglévő tények e, amennyiben rendelkezésre állnak a demográfiai adatokkal kapcsolatban, akkor ezt fel is lehetne használni erre. A demográfiai különbségek figyelembevételen nagyon fontos, és ennek érdekében nagyon fontos, hogy megfelelő statisztikákkal rendelkezünk, tehát mind nagy mértékben támogatjuk a munkádat. Köszönöm. Thank you, Ana Miranda. Gracias, Presidenta. Es, eh... Köszönöm szépen, elnök asszony. És teljesen nyilvánvaló, hogy eh, Európa demográfiai változáson esik át jelenleg, ezt már most láthatjuk stratég, statisztikai szempontból az Európai Unióban már van, ahol nagyon komoly vált ez a helyzet, tehát én gratulálok a jelentéstevő asszonynak. Például Galíciában a helyzet a következő. A parlament Galíciában egy külön bizottságot alapított arra, hogy az egyre idősödő lakossággal kapcsolatban hiányzó adatokat összeállítsa, hiszen egyre több idős ember él közöttünk, és egyre kevesebb a gyermek, illetve hát a fiatalok helyzete is kérdéses. Én vagyok az egyetlen olyan generáció tagja, aki vál, választhatta demokratikusan és nyíltan azt a lehetőséget, hogy egyetemen tanuljunk. 20%-a az én hallgató kollégáimnak külföldön él, hiszen nem talált munkát Galíciában, és már jó néhány éve a Spanyolországban, és már egy-két éve még többen vándorolnak ki, és így a szociális, territoriális és szociális kohézióval kapcsolatos javaslatban a következőket mondta a bizottság, hogy néhány esetekben bizonyos demográfiai statisztikák és földrajzi statisztikák eh, alkalmasak lennének arra, hogy elkerüljük a helyzet kiéleződését. Mindenesetre Európában a hiányzó harmonizáció ezen a szinten oda vezet, hogy a demográfiai hiányzó indexek ezt a demográfiai gyengességet nem tudják igazán kimutatni. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy az európai alapokban ezt sikerüljön megfelelően definiálni, és ezért is örülök annak, hogy ez kidomborításra került, és támogatjuk azt, hogy a keret e, jelentésben ez kifejezésre kerüljön. Tehát nagyon fontos a komolyan veendő jövőbeli tervezésekbe és figyelembe vendő demográfiai változásokat sikerüljön komolyabban figyelme venni. Mr. Roy úr következik, parancsoljon. Köszönöm szépen. Huchenheit hogy nincs itt, úgyhogy most őt helyettesítem, ezt előre bocsátom. 2012, amint tudjuk, az aktív öregedés és a generáció közötti szolidaritás éve, úgyhogy minimum, hogy erről most beszélünk, de ö, nem jó generálni rossz statisztikákat, úgy kell felhasználni a statisztikát, hogy ennek a jegyében ö, ezt a célt szolgálja. Egy célzott jelentés írás érdekében. Furcsa most az, hogy ugye miközben van már Eurostatunk és sok egyéb millió adatunk évek óta, mégis bevezetünk most egy új kiszolgáltatottsági mutatót, a demográfiai kiszolgáltatottsági mutatót, amely ugye azt mutatná ki, hogy az idősödésnek milyen hatása van az egész társadalomra, a helyi közösségre. De még mielőtt bevezetjük ezt, többet kéne tudnunk az emberek bizonyos szokásairól, egyéb statisztikailag mérhető adatairól. Több kritériumra lenne szükség, hogy ezt a modellt érdemben tudjuk alkalmazni. De jó, végül is az Európai Unió az idősödés tekintetében vezet, és lakosságunk csökken, valaha 20%-át adtuk a világ lakosságának, most már csak 10, majd 6%-át fogjuk adni, tehát tényleg komoly dolgok történnek itt, és tegnap a régió bizottságánál is hallottam, hogy a szociálpolitikát is teljesen át kell alakítani, mert egyes régióink teljesen kihalnak. Tehát jelentősen át kéne fogalmazni minden szociális politikát a generációk szempontjából. Erről sokat beszélünk, de nem történik semmi, és ha többet tudunk, akkor sem fog feltétlenül több történni, és nem lesz több ö, a fellépés a regionális politikán belül. Tehát önmagában egy új statisztikai mutató bevezetése még nem jelenti azt, hogy 2020-ig történik bármi. Köszönjük, Sankelének adom meg ezt. Very much. Um, yes, I would agree. Igen, én is egyetértek azzal, hogy minél pontosabbak a statisztikákat rendekre vonatkozóan, annál könnyebb itt ítélkezni, ha nem használják fel a statisztikákat, akkor minek összegyűjteni őket? A kohéziós politika, a kormányok, vagy az iskolák esetében, a sportklubok esetében a Számukra a trendek fontosak, és minél pontosabbak az információk, annál jobban be lehet fektetni a tervek végrehajtásába. De itt a jövőbeli demográfiai, demográfiai trendeket figyelembe kell venni. A másik pont a az előadó beszél arról, hogy a személyes adatokat védeni kell. Ezzel egyetértek. Volt már erről több ülés, ma is, tegnap is előjöttek ezek a témák. Ez releváns és fontos. Ami a statisztika összegyűjtését illeti, milyen személyes adatokat kell itt védeni? Ebből a szempontból jó lenne, hogyha az előadó megmagyarázná, miért kell megőrizni a személyes adatokat, a statisztika gyűjtés és a demográfiai trendek megjóslása érdekében. Köszönöm. Junis Köszönöm, elnök asszony. Az elnök asszony megérti, hogy a demográfiai kérdés nem hagy engem hidegen, hiszen Verzsesz elnökkel éveken keresztül együtt dolgoztam, ő mindig felhívta a figyelmemet a kérdés fontosságára. Egyetétek a többi hozzászólóval. Fontos az, hogy legyenek részletes demográfiai adataink, hiszen annyira különbözik a helyzet a különböző régiókban. Veszek egy példát, amíg Európában csökken a lakosság, a perem régiókon, például Réunionban a demográfiai átmenetet megvalósítottuk, és 400 ezer lakost fogunk fogadni a következő 20 évben. Éppen fordított a helyzet nálunk, mint Európában. Globális téren, míg a világ lakossága 9-10 milliárdot fog elérni 2050-ig. Az EU lakossága, hogy a jelentés mutatja, tovább fog csökkenni 2060-ig. 500 millióra fog csökkenni, és ennek következményei lesznek minden területen. Például gazdasági szempontból a bizottság számadatai szerint a demográfia kombinált hatásai következtében a növekedés 1,6%-nál nem lehet magasabb 2021 és 2030 között, és 1,3% 2041 és 2060 között, ami rendkívül súlyos dolog. És a másik súlyos probléma az aktív dolgozókra nehezedő terhek négy munkaképes korú ember jut most egy nyugdíjasra, és 2050-ben már csak kettő jut, két aktív dolgozó jut egy nyug, nyugdíjasra, és ez mutatja, hogy milyen komoly problémák lesznek politikusok számára. Köszönöm. Jan Olbricht ismerem a jogi problémákat, és a demográfiai szakemberek között is vita van arról, hogy hogyan végezik az elemzéseket. Son kollega beszélt arról, hogy hogyan kell adatot gyűjteni, hogyan kell agregálni az adatokat, mire van szükség az európai politikák számára, milyen szinten kell ezeket gyűjteni hogy kell megerősíteni az együttműködést a különböző szintek között. Tegnap az OECD-vel találkoztunk, és ők az adatgyűjtést, módszereket megpróbálják megváltoztatni. Vajon mi is így tegyünk-e? Én azt javaslom, hogy a fellépésünk terét változtassuk meg, hatáját olyan régiókban, ahol gond van a demográfiai változások miatt. Vagyis ott világos adatokra van szükség, és éppen ezért világos adatokra van szükség, mert különben csak ideológiai vitát folytatunk. De köszönöm a jelentést. Köszönöm. Nem tudom, hogy a bizottság részéről itt van valaki, szeretne hozzászólni? Anne Clemenceau asszony. A bizottság és a Eurostat nevében szeretnék köszönetet mondani az előadónak, a jelentésért és a támogatásért. A bizottság és Eurostat több éve demográfiai adatokat gyűjt, és összeveti az adatokat nemzeti szinten, de az összehasonlíthatóság problémája még nem szűnt meg. EU szinten össze kell hasonlítanunk ezeket a az adatokat, számokat, erre szükség van. És ahogy ön mondta a jelentésében, itt a szokásos tartózkodási hely definíciót kívánják majd használni, de ismerni kell. Vannak olyan országok, például Romániában, vannak olyan emberek, akiket még mindig a román lakosság sorába számolnak, közben már tíz éve külföldön élnek. Itt alapvető problémáink vannak a lakosság számának meghatározását illetően. Az adatok összehasonlíthatóságát szeretnénk javítani, és részletes adatokat gyűjteni regionális nemzeti EU szinten, de néhány több mutatót is ki akarunk alakítani. Jobb több adatra van szükség azért, hogy a jövőben megbízhatóbb, megbízható mutatókat határozunk meg. A másik a személyes adatok védelme. A rendelet az agregát adatokról beszél, amelyeket, olyan adatok, amelyeket táblázat formájában adnak át, és szerintem ott nincs meg a kockázata annak, hogy a személyes adatok veszélybe kerülnének, mert ezek agregált adatok, születés, időpontja szerint, vagy egyéb szempontok szerint. Itt nem kerülnek veszélybe a személyes adatok. Elnök, köszönöm, Kerstin. Köszönöm szépen, és nagyon rövid leszek, mert hiszen itt most ez csak egy véleménycsere. Tehát én azért nagyon szívesen utalnék arra, hogy ez egy technikai jellegű rendelet, és, eh, és ahogy utána ezt az adatokat majd felhasználjuk, azt persze nyilván szintén nem szabad majd figyelem, eh, tehát el. Eh, elveszíteni a fonalat, hogy mi történik majd ezekkel. Az a lényeg, hogy itt eh, felmérésre van szükség, hogy mindazok a dolgok, azok az adatok rendelkezésre álljanak, amelyeket említettünk. Tehát egyes régiókat nem fognak más régiókkal összehasonlítani, tehát almákat körtékel, nem fognak összehasonlítani ennek során, de ahogy te is mondtad, az EFRE-ben ez egy nagyon fontos eh, cél, hogy az eh, beavatkozzunk ebbe a demográfiai változásba, és hogy erre legyen valamilyen cselekvési alapunk. Tehát azt gondolom, hogy ezt nem fogjuk szem előtt éveszteni, és idő ben is nyomon fogjuk követni, hiszen nem szabad, hogy hagyjuk, hogy ez a dolog itt a körünkre éljen, han, igen, hanem itt nekünk Európai Parlamentként kell valamilyen megoldást találnunk, de ahhoz viszont először szükségünk van megfelelő, megbízható adatokra, hogy megtaláljuk a megfelelő megoldásokat. Köszönöm. Uh, thank you, so we close the debate. And... Köszönöm, akkor lezárjuk ezt a vitát. A módosítók benyújtási határideje ugyancsak június 22-e 12 óra, mivel az illetékes bizottság szavazása a következő ülésünk előtt lesz, ezért júliusban kell már szavaznunk nekünk is. Ezzel a mai bizottsági ülést lezárom, és rátérünk a koordinátorok ülésére, de úgy látom, hogy a zöld frakció koordinátora hiányzik. Kávét kérnek. Hát... Megpróbáljuk a zöld kollégákat is összeszedni gyorsan, és közben pedig kérjük, hogy akkor szolgáljanak fel kávét. Rövid szünet.